okay if everybody... Rendben. Kérem mindenki foglaljon helyet. Elkezdjük az ülést. Amíg leülnek, engedjék meg, hogy elfogadtassam a napi rendet. Azt javaslom, hogy az elnöki közlemdőket áttesszük holnapra, hogy ne használjuk el azt az időt, amit az LKB elnökével tölthetünk ma elfogadják a napi rendet így? Nem látom bárki ellenkezne. Nagyon sok jóváhagyni való jegyzők, ülésjegyzőkönyvünk van. Akár napirendről is olvashatom őket, már jegyzőkönyveket. Azt is meg kell mondjam, hogy a szakbizottság ülések jegyzőkönyv tervezete csak angolul kerül be az önök anyagába, ez az év utolsó szakbizottsági ülése, ezért gondolom, hogy fontos, hogy a mai ülésen szerepeljen a lehető legtöbb 2012-es szakbizottsági ülés jegyzőkönyve. Ezért jártunk el így. A többi nyelvi verzió nem sok ott várat magára, a következő napokban tudni, felkerül majd a honlapunkra. Július 2-i, szeptember 10-én szeptember 24-i, szeptember 26-i, október 10-i, október 15-i, október 22-i, november 12-i, november 15-i és november 19-i ülések jegyzőkönyvének elfogadását kérem önöktől. Bizony, körbe jártak ezek az anyagok. Nem tudom, van ellenvetés. Ha nincs, akkor, át, mint mondottam, átugorjuk az elnöki mondandókat, mert az holnap ejtem meg. Úgyhogy most végre üdvözölhetjük körünkben Mário Drági urat ismét szakbizottságunk körében. Gyakori látogatónk ő. Egy 10 perces bevezetőt tart majd, aztán kérdések, válaszok következnek az új formáció szerint, mi szerint 5 percet kap minden kérdező, minden kérdés válaszkör. Akinek marad még ideje, az után kérdést is feltehet. Nem az utolsó 30 másodpercben persze, mert akkor már csak a marad idő. Nagyon jól működött ez a biztos meghallgatása során, meg a gazdasági párbeszéd keretein belül is. Próbáljuk meg itt is a monetáris dialógus keretében. Talán több információt tudunk így előcsalogatni. Ez tudnék a cél végső soron. További szócséplés helyett Máriónak adom meg a szót 10 percben parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Nagy öröm, hogy itt lehetek megint a parlamentben. Utolsó eszmecserénk 2012 Ez nem volt könnyű év. Tudni, hogy az eurozónában ö, szereplő államok közötti kapcsolatokat próbára tette a kihívás. Ugyanakkor az EMU-ra vonatkozó új, hosszú távú vízió is kialakításra került ebben az évben. Mi több, ezt cselekvésekre is elkezdtük lefordítani ebben az évben. Létfontosságú reformokat hajtottuk végre az európai kormányzás terén is. Az év végét pozitív hangon zárhatjuk, tudni, a hosszú távú jövőkép indítása elindult, az európai kormányok és intézmények proaktív lépéseket tettek annak érdekében, hogy egy igazi EMU jöjjön létre, és a legfrissebb fejlemény, hogy az ECOFIN megállapodásra jutott, hogy egységes felügyeleti mechanizmust hoz létre, ez az ISSM, amiről majd úgy amiről majd beszélünk. Hallgatulálják az önök szakbizottságának ahhoz, hogy gyorsan fogadta el az ISSM-mel kapcsolatos álláspontját, és egy, általában is egy nagyon nagyra törő európai módszertant érvényesít. Ez világosan mutatja, hogy az európai intézmények határozottan lépnek fel, ha is határozott módon az Európai Monetáris Unió beteljesítése érdekében. Világosan demonstrálja azt is, hogy az EMU tagállamok meg hajlandóak arra, hogy megosszák szuverenitásuk egy részét egymással, hogyha a körülmények úgy kívánják. A friss ö, megállapodások minőségi továbblépést jelentenek a stabil monetáris unió felé. Az SSM létrehozása kulcsfontosságú és fordulópont lehet a kihívások elleni fellépésben. Az SSM hozzájárul a bizalom létrehelyreállításához a bankágazatban, az euró térség egészében, valamint a hitelkihelyezést és a határon átnyúló hitelmozgást is segíti, és ennek kézefogható hatásai lesznek a reálgazdaságban. Valamint a közvetett ö, újratőkésítése az Európai Stabilitási Mechanizmus a bankoknak, és a további mechanizmusokkal együtt az SSM hozzájárul ahhoz, hogy az az ördögi kört megszakítsuk, amelyek az államadóság és a bankok között fennállnak. Remélem, hogy a jogalkotási folyamat most már gyorsan lezárható lesz. A megfelelő jogszabályok elfogadása után az Európai Központi Bank elindítja az előkészületeket annak érdekében, hogy az SSM a megfelelő menetrend szerint létrehozásra kerüljön. Beveze, mai bevezetőmben <clears throat> először szeretném röviden összefoglalni a gazdasági és monetáris helyzetet ezt követően szólnék arról a kapcsolatról, amely a monetáris politika és a pénzügyi felügyelet között fennáll. És azzal zárom majd, hogy ismertetem nézeteimet a 2013-as évre vonatkozó prioritásokat illetően, az a közös, hosszú távú jövőkép végrehajt létrehozására, amely az EU út kell, hogy jellemezze. Legutóbbi találkozónk óta az LKB e nem változtatta ö, alapkamat lábait 0,75% az alapkamat, a 0%-os a letét eszköznél, és 1,5%-os a tartalékeszköz esetében. A nem szokás, nem standard szakpolitikai intézkedések keretében úgy döntött az igazgatóság, hogy a refinanszírozási tevékenységeket 10%-os fix kamatlábon folytatjuk 2013. júliusáig. A középtávú kilátások a gazdasági tevékenységet illetően továbbra is kihívást jelentenek. A gazdasági tevékenység szűkült a második egymás követő negyed évben, 2012 harmadik negyed évben, és úgy tűnik a negyedik negyed évben is további gyengülés várható, bár egyes megfigyelési egyes indikátorok stabilizálódást mutatnak, bár alacsony szinten, és a pénzügyi piacok hangulata tovább javult. A hazai kereslet továbbra is gyenge, gyenge a fogyasztók és a befektetők bizalma, és ez érezhető a banki és a vállalati ágazatban is, és ez érezheti hatását a beruházási döntésekben is. Azt várjuk, azt gondoljuk, hogy a gazdasági gyengélkedés a következő évben is folytatódik egy nagyon fokozatos talpraállással a másod, az év második felében. Ezt a talpraállást a globális kereslet támogatja majd, valamint megfelelő reagáló monetáris politika és a bizalom javulása a pénzügyi piacokban. Mindezek hozzá kell járuljanak ahhoz, hogy a beruházási döntések javuljanak. Az éves infláció az eurózónában tovább csökken. 2,5%-ra csökkent októberben, és 2,2-re novemberben. Előre tekintve úgy tűnik, hogy az infláció tovább csökken majd. Ez növeli majd a ténylegesen elköthető jövedelmeket. Az ár képzések kapcsolatos kockázatok kiegyensúlyozottnak tűnnek, a várakozások egybeesnek a bankkormányzó tanácsának céljével, miszerint a inflációs rátát 2% közelében az alatt tartjuk. A monetáris elemzés az árstabilitás is magában kell foglalja. A várható következő hónapokban való várakozásokat tekintve különleges tényező tényezőket is figyelembe véve az expanzió mérsékelt lesz. A hitelkihelyezés dinamikája is ö, eléggé nyomott az eurozónában. Ez a vállalatok és a bankok mérlek kiigazításának is következménye, meg általában az általános gazdasági gyengeségnek is betudható. Az eszmecsere egyik témájáról hadd szóljak most külön, nevezetesen arról a kapcsolatról, mert fennáll a monetáris politika és a pénzügyi felügyelet között. A jelenlegi döntésekhez vezető vita és előkészület, amely alapján fölállt az SSM, felvetett olyan kérdéseket, hogy a monetáris politika felelősségei és a felügyeleti felelősség mennyiben választható szét, illetve hogy szét kell ezeket választani. Az elmúlt években nagyon sok egy bank jóknál fogva felügyeleti szerepköröket ragadott magához. A 17 nemzeti eurózónában működő nemzeti bank közül 14 felügyeleti funkciót is ellát, és a világ más részén is egyre több központi bank ö, vállal ilyen szerepet. A globális pénzügyi válság általánosságban szorít, szorosabbat tette a kapcsolatot a jegybankok és a pénzügyi felügyeletek intézményei között. Az Bank of England például a közeljövőben vállal fel felügyeleti feladatokat, amelyet korábban a pénzügyi szolgáltatási hatóság tett. Az Egyesült Államokban a Fed a szerepkörét is erősítették, a felügyeleti szerepkörét. Mindez arra utal, hogy a pénzügyi, a monetáris politika és a pénzügyi felügyelet közötti kapcsolat a válság idején rendkívül fontos. És ez tükröződik a döntésekben, és nem véletlen, hogy az első jegybankok, ott visszatekintünk a történelembe, a kereskedelmi bankok felügyelői voltak. Az ECB, az LKB e is szeretne egy irányítatást létrehozni, amely a pénzügyi felügyelet és a monetáris politika körét összekapcsolják. Hadd fejtsem ki ezt kicsit mélyebben. Először is az LKB e részvétel a pénzügyi felügyeletben nem terjed ki, és nem, nincs hatással semmi módon az árstabilitás fenntartásában megtestesülő fő célunkban. Sem a cél maga nem sérül, hiszen ezt a alapszabályunk fekteti le, sem az inflációs rátában kifejezett számszerű eredményében, azaz a 2%-hoz közeli, de az alatti megszélzott értékben. Másodszorban a felügyeleti board lesz a felügyeleti szerepkör fő ellátója, egy földrajzi entitást fed le ez majd, amely kicsit ki, nagyobb, mint az eurozóna, amennyiben reményeink szerint több olyan állam, amely nem tagállam, még belép majd az ISSM-be. Harmadsorban a monetáris politika, illetve a pénzügyi felügyelet szétválasztása a független elemzések formáját fogja ölteni, illetve a politikai eszközök pontos meghatározásra kerülnek mindkét funkció esetében, és ez az erős kormányzáson alapul majd. Ennek megfelelően belső eljárásokat fogunk létrehozni, amelyek a funkcionális szétválasztást biztosítják. Itt a nemzetközi legjobb gyakorlatot fogjuk követni. A két funkció szétválasztása létfontosságú, de mindemellett tény az, hogy a felügyeleti a felügyelet erőssége meghatározza a monetáris politikát, illetve azt segíti, két példát is mondanék, először is. A pénzügyi stabilitás hiányában a standard monetáris politikai eszközök, például a kamatláb változások elvesztik a hatásukat. A hatékony felügyelet hozzájárul a stabil pénzügyi rendszerhez, és ez jó hatással van a monetáris politika monetáris politikára, illetve az átmenetre. Másodszorban a hatékony pénzügyi felügyelet ellensúlyozhatja a túlzott áttételt, illetve hitelnövekedést, ez pedig inflációs nyomáshoz vezethet hosszú távon, tehát a makrogazdasági egyensúlytalanságok enyhítésére a hatékony felügyeletre van szükség, és ez stabil makrogazdasági környezetet és stabil árakat hoz létre. A monetáris politika továbbra is az ástabilitásra összpontosul, és ezáltal a piacok bizalmát, illetve a közvélemény bizalmát próbálja megerősíteni a valutában. Ez pedig stabilizálja a piaci elvárásokat, a alacsonyabbá teszi a volatilitást, illetve stabil pénzügyi piaci környezetet hoz létre. Belső gondolkodási folyamatot folytatunk közösen a Nemzeti Központi Bankokkal, és készen állunk arra, hogy a hivatalos előkészületeket is megtegyünk, amint megszületik a jogi keret. Most pedig a második fontos témánkra térnék át, ez pedig a valós gazdaság és monetáris unió. Ebben az évben tavasszal mint egy három éves pénzügyi és gazdasági kihívás után egyértelművé vált, hogy az eurózónának koherens, hosszú távú jövőképre van szüksége az emut illetően. Az áprilisi meghallgatáson beszéltünk egy ilyen jövőképről, és ezt megelőzték tárgyalások itt a szakbizottságban, a fiskális kompaktról, illetve a növekedési paktumról is. Ekkor a jövőkép kialakult, és annak részleteit is kialakították az állam és kormányfők. Azóta nagyon nagy előrelépések történtek. A júniusi Európai Tanács egy nagyon fontos mérföldkő volt. Egy évvel ezelőtt elképzelhetetlenek voltak bizonyos intézményi változások, és ezek most az Európai Unió napirendjére kerültek, vagy a véglegesítés státuszában vannak. Az SSM erre kiváló példa. A múlt héten az Európai Tanács további lépéseket alakított ki az IMU kiteljesítésére. Ez magával von strukturális reformokat, illetve a versenyképesség kihívása állnak a középpontban, ezek mind megtalálhatók a tanács végkövetkeztetéseiben. Az LKB szempontjából két nagyon fontos prioritást látok a 2013-as esztendőre. Először is javítanunk kell a gazdasági unió működését, a túlzott egyensúlytalanság az eurózónán belül destabilizálta az Európai Monetáris Uniót, és ezt nem szabad a jövőben megengedni. Nagyon jó az, hogy a kiigazítás már folyamatban van, például a szolgáltatások és az áruk exportja mintegy 27%-kal növekedett Spanyolországban 2009 óta, 14%-kal Írországban, 22%-kal Portugáliában és 21%-kal Olaszországban. Ez a négy ország a relatív egységes munkaerő költségét illetően is előrelépett. A gazdasági reformok meghozták a gyümölcsöket, még rövid távon is, és az egyes állampolgárokra első költség itt jelentős lehet, mégis a reform a helyes út, és a kormányoknak ki kell emellett tartaniuk. Mit tehetünk Európai Uniós szinten annak érdekében, hogy tovább támogassuk ezt a folyamatot? Az úgynevezett reformszerződések az eurozóna tagállamai, illetve az EU intézményei között ígéretes útvonalat vázolnak, kiegészítve egy megfelelő idéglenes pénzügyi támogatással mindenképpen hozzá kell, hogy járuljanak a struktúrális reformok kiaknázásához és a versenyképesség növeléséhez. Ideális esetben a reformszerződések olyan országokra összpontosítanak, amelyek számára a versenyképesség a legnagyobb kihívás, és a strukturális szűk keresztmetszeteket azonosítják, illetve a reformokra összpontosítanak, megpróbálva elhárítani az akadályokat. Ez pedig egyértelmű kapcsolatot hoz létre a reform, illetve a versenyképesség helyreállítása között, ez pedig létfontosságú a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából. A termék és munkaerőpiac megfelelő működése előfeltétele a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek az Európai Monetáris Unióban, ezért üdvözlöm a bejelentést, mi szerint az Európai Bizottság a jövő évben szisztematikusan átvizsgálja, áttekinti a termék és munkaerőpiacot. Ez az eurózóna esetében lehetővé teszi, hogy megnézzük, ezek a piacok valóban megfelelnek-e az Európai Monetáris Unióban való részvételnek. A termék és munkaerőpiacok a kigazítási kapacitáshoz járulnak majd hozzá, hogy megfelelhessünk a változó gazdasági körülményeknek, és magas szintű foglalkoztatást biztosíthassunk hosszú távon. A második prioritás 2013-ra az EKB szempontjából a pénzügyi unió kiteljesítése egy egységes bankmentési mechanizmus létrehozásával. Ennek a célja az, hogy a nem életképes bankokat bizonyos intézkedésekkel segítsük, illetve a bezárásukat előmozdítsuk, mindezt úgy, hogy megőrizzük a pénzügyi stabilitást. Ez a mechanizmus lehetővé teszi azt, hogy a bankok rendezett formában kudarcot valhassanak. A gazdasági unió javítása a versenyképesség helyreállításával, illetve megfelelő termék és munkaerőpiacsal, illetve egy megfelelő bankmentési keret létrehozása a legfontosabb prioritások 2013-ra. Ez a szakbizottság mindig is ambiciózus európai megoldásokat követelt a pénzügyi és gazdasági irányítás területén. Meggyőződésem tehát, hogy önök ismét nagyon fontos szerepet játszanak majd a napirend kialakításában, illetve továbbvitelében, a megfelelő jogalkotási javaslatok elfogadásában. Köszönöm szépen a figyelmüket, és rendelkezésükre állok, a kérdésekre válaszolni fogok. Köszönöm szépen. Most pedig a kérdések jönnek, meg a válaszok. Tudom, Máriónak pontosan fejlődkor el kell mennie, kérem mindenki jól sáfárkodjék az idővel, 5 percél nem lehet hosszabb a idő? ez a koordinátorokra is vonatkozik, úgyhogy ha túl hosszú a kérdés, akkor emiatt az LKB a válaszát kell félbeszakítsam. Először a néppárt köréből Pablo Szalba. Señor gracias una vez más por Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, Tisztelt Drági úr, üdvözöljük ismételten a körünkben. Nehéz évet könyvelhetünk el, de ugyanakkor jelentősek az előrelépések is. Ön elismerte, hogy a nadrágszi politikával az európai stabilitási politikával, az euró politikával a dolgok nem úgy működtek, mint hogy szükséges lenne. Erre jól mutatja a Spanyolországnak a különböző mutatói, hogy hogyan kell előrelépni, és hát azt látjuk, hogy most már a termelékenységi tényezők javulnak, a termelési költségek csökkennek, és azt is észeljük, hogy különböző egyéb pozitív fejlemények mentek végbe. Ugyanakkor azok a vállalatok, amelyek nem a hazai tőkétől függenek, jelzik azt, hogy jelentős beruházásokat fognak a jövőben végrehajtani. Drági úr, úgy gondolom, hogy a kkv kellenek, kellene, hogy a motor szerepet betöltsék a gazdaságainkban, és lehetővé kellene, hogy váljon, hogy hazai tőkéhez is hozzáférjenek. Ez nem így alakul jelenleg ez idáig ön jól ismeri ezen kérdéseket, tehát nem csak arról van szó, hogy munkaállásokat teremtsünk, hanem arról is, hogy a vállalkozások képesek legyenek túlélni a válságot, és olyan vállalkozási finanszírozáshoz jussanak hozzá, amelyek ez az életképességet lehetővé teszik az egységes piac keretében is. Mindennek ö, alapján azt is figyelbe kell venni, hogy egyéb negatív hatások is érik a vállalkozásokat. Mit tehet a monetáris politika, hogy a helyzetet javítsuk a KKV-k javára? Well, indeed, Való igaz, hogy Spanyolországban mennek előre a dolgok, sőt a többi nehéz helyzetben levő országban is. Az is igaz, hogy a hitelmozgások továbbra is lefolytottak. Ez év első részében a két LTRO révén fél trilliós tőkének célt vittünk a rendszerbe, ám ez a pénz nehezen csorog le a gazdaságba. Két oldala van a hitel ö, fejlődésnek. Az egyik a kínálat. A két LTRO révén ugye fel kell készülni egy, egy nagy katasztrófa forgatókönyvre, hogyha, akkor, hogyha a bankok nem kapnak megfelelő tőkét. Ugyanakkor kiterjesztettük a biztosítási keretet, például több bank Spanyolországban az LTRO-ból elég jelentős összegeket tudott felhasználni. Ugyanakkor van egy keresleti oldala is a hitelezésnek, az se erősödik, nincs fogyasztás, nincs beruházás, ezáltal valóban lefolytott a hitelmozgás, a keresleti oldal is az. Az EKB további hiteligényeket is elfogad, mint, mint tőke biztos, mint biztosítékot, hitelbiztosítékot a bankok részéről. Ez fontos döntés volt részünkről, hogy ezeket elfogadjuk. Igyekeztünk, arra törekszünk, hogy a likviditás, az extra likviditás megtalálja útját a gazdasághoz mert ha a bank a hitelkihelyezést végső soron, a követeléseket egyfajta hitelbiztosítékként tudja alkalmazni az LKB-tól felvett hitelek fej, hitelezésben. Ez igyekeztünk tehát a kínálati oldalt erősíteni. A jelenlegi kumulatív helyzet illetően reméljük, hogy ez a politika pozitív hatásai végre érezhetőek lesznek a gazdaságban. Az LKB előrejelzései szerint az év második felében eh, ez már érezhető lesz, és a gazdaságban mérhető hatása lesz a politikának. Elisza Ferreira a szocialista frakció részéről. Nagyon szépen köszönöm, drági úr, hogy itt van a körünkben a mai napon. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani mind azért, amelyet prezentált, azt a középtávú megközelítést szeretném kiemelni a gazdaságunk és az Európai Unió monetáris politikai tekintetében, amely nélkülözhetetlen fontosságú akkor, amikor a szuverén állam adóságokat vizsgáljuk. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió összeomlott volna, ha az önök intervenciája nem született volna meg ezzel együtt nem értek mindenben egyet többek között a gazdaság, a reál gazdaság alakításával kapcsolatosan, illetve az azzal kapcsolatos nézetében nem tudok egyetérteni, mégpedig azért, mert az euró övezet egy recessziót él jelenleg meg. 25 millió munkanélkülivel szembesülünk. A deficitek egyre nagyobbak és növekedő üteműek az érintett országokban, meg akár megfogalmaztak akár nem különböző gazdasági programokat. Na most, a kérdésem az, hogy úgy ugyanezekkel a receptúrákkal lehetséges-e előrelépni, és nem tulajdonképpen egy ideológiai megközelítésről van szó, ahelyett, hogy egy igazi logikus megközelítést alkalmaznánk. Mihelyest ugye szűkül, zsugorodik a gazdaság, be kell valavatkozni a megfelelő megoldásokkal. Ez történik különben a legtöbb országban, és azt látjuk, hogy például Portugáliában nagyon jelentős a kockázata a deflációs fejleményeknek. Azt szeretném továbbá megtudni, hogy azon országok, amelyek a programokat kell, és programokat kell, hogy végrehajtsák, nem kellene, hogy ugyanolyan feltételekben részesüljenek, mint a többiek. Tehát azonos feltételek érvényesüljenek, tehát azok a nyereségek, amelyeket az EKB könyvel el, akár visszajuthattatóak-e azon országoknak, amelyektől azt bevételezték. Köszönöm szépen. Thank you. Um, let's not forget... Köszönöm szépen. Nos, először is köszönöm a kedves szavait, és hadd mondjam el, hogy nem feledkezhetünk meg arról, hogy a fiskális paktum, illetve a növekedési paktum első ízben került terítékre egy ilyen környezetben, és itt köszönettel tartozom az ECON szakbizottságnak, a gyümölcsöző vitákért, illetve tárgyalásokért, amelyekből megszülettek ezek a fogalmak. És most választadva a kérdésére, valóban a, a fiskális kiigazításra szükség volt, és úgy érzem, hogy jelentős előrelépés történt már eddig is. Hogyha visszalépnénk ezen a területen, akkor ez valóban súlyosan érinteni azt a hitelességet, amelyet sikerült kialakítanunk, kiépítenünk, újra kellene kezdeni az egészet, tehát egy végtelen folyamatba kerülnénk ezáltal, ez az LKB véleménye, hosszú távra kell tekintenünk, ki kell tartanunk az elképzeléseink mellett, különösen a fejlemények figyelembevételével, illetve a hitelességre alapozva, amelyet sikerült kialakítani. Tehát, hogyha hezitálunk, vagy visszalépünk, az rosszul sülne, magasabb kamatlábakat hozna, és erős kockázatokkal járna. Oh, Thank you, Mr. Draghi. I'll speak in English. Köszönöm, Drági úr. Angolul beszélek, hogy gyorsabb legyek. Senki sem beszél arról, hogy vissza kéne térni. Hogy ne vezetnénk be valamiféle fegyelmet. Nem ez a cél. De azt mondom, hogy a dózis túlzott, a költsége túl magas ennek az orvoságnak, és a, az idő túl rövid. Amikor a gazdasági növekedés csökkenés megy át, a jogi szöveg, a hatos csomag egy puhább kiigazítás is lehetővé tesz. Gondolkozzunk el ezen, mert egy 130 milliárd eurós csökkentés révén 80-85-re lehet csökkenteni. Ezzel követnénk ugyan a jogi követelményeket, ám lelassítanánk a folyamatot. Mert a multiplikátorokról a számolások mindig ö, helytelenek bizonyultak. Tehát nem bíznak az emberek ebben az orvosságban, ebben a receptben, politikai szempontból rendkívül érzékeny tehát. Ugyanakkor nem azt mondom, hogy, hogy, hogy elfeledkezünk, a, hagyjuk a, a fegyelmet, vagy visszamenjünk a korábbi gyakorlatra, csak legyünk kicsit kiegyens, puhábbak. Nagyon röviden tudok válaszolni. Amikor a költségvetési deficit nagyon nagy volt, akkor sem volt növekedés. Ez az első válaszom. A második válaszom, ami az EKB profitot illeti, felosztja hogy a profitját, ezt a tagállamok döntötték el, és így jár el az EKB, és a tagok ugye függetlenül járnak el, visszatérítik ezeket a, a pénzösszegeket a kormányoknak, és ők pedig szabadon döntenek a felhasználásukról. Igen, köszönöm, azt hiszem Elisa nagyon sokat kiszedett ebből az öt percből, most pedig Szilvi Gulár következik az Alda részéről. Üdvözlöm, tisztelt elnök úr! A kérdésem, a demokratikus legitimációval kapcsolatos a júniusú Európai Tanácsi következtetésekben az Atenéus már szerepelt, de ugyanakkor Van Rompuy úrnak a dokumentuma már sokkal enyhébb fogalmazásban szerepelt ehhez, és nem látom azt az impulziót, a impulzust, amelyet az LKB kiváda adni ennek a témának. Nagy a csalódottságom. Nem kicsi dologról van szó, nem egy csekély tételről vagy eseményről van szó. Tudják, a tüntetéseknek a végén szoktak menni azok a ö, tulajdonképpen takarító ö, gépek, amelyekkel a maradványokat összesöpri. Kicsit erre emlékeztet ez a dolog. Nagyon konkrét lennek, rendkívüli módon aggódom a bizonyos szerződések tekintetében, az agreementek tekintetében. Ugye úgy tűnik, hogy olyan politikai döntésekről van szó, amelyek közös eljárás révén születnek, amelyek demokratikus átámogatottságnak bírnak, és mindenkire érvényesek. Elnök úr, vigyázzon a kávéval, én a maga helyében tartózkodnék annak megívásától. Szóval azok a javaslatok, amelyek az Európai Tanács fogalmazott meg, úgy fogalmaznék, hogy teljesen ellentétesek az európai közösségi szabályokkal. Critical moment, coffee's just arrived. Thank you. Kritikus pillanatok, megjött a kávé. No, bizonyos szempontból ezek mind előrelépések voltak. A júliusi csúcs is egy fontos mérföldkő volt szerintem az euró újra fellövésében, és a, az Európai Monetáris Unió konszolidásában. Ugyanakkor egyetértek, egyet és értek önnel, szerint a folyamat kézekézben kell járni a demokratikus felelősségre vonás és legitimáció ügyével az Európai Parlament folyamataival. Szilvi, vissza akarsz térni? Nem, köszönöm, ennyi elég. Uh, uh, e Na, Epping úr a konzervatív frakció soraiból. Köszönöm. Elnök úr, a sajtójelentések szerint a Bundesbank jogászai úgy találták, hogy a bankunió tervei nem állnak fenntartható jogi alapon. Agályaik vannak a világosság hiánya miatt is, az új felügyeleti jogosítványok és a jogi biztonság hiánya miatt az EKB és a kormányzatanács meg az új felügyeleti bizottság közötti együttműködés tekintetében a Bundesbankból érkező hírekre hogyan reagál? Kíváncsian várom. Ground. Köszönöm szépen. Ami az eljárást illeti, a Bundesbank ügyészei mellett, ügyvédei mellett ott vannak az LKB, illetve a bizottság ügyvédei, jogászai. Mindenki más nuanszokra figyel oda, és alapvetően zöld lámpát mutattak föl az SSM jogi alapjait illetően, ami pedig a tartalmat illeti. Mindannyiunknak észben kell tartanunk, hogy az EKB egy passzív résztvevő, a jogi véleménye mások véleménye alapján alakult ki. Tehát ez azt jelenti, hogy passzív szereplők vagyunk, a befogadó oldalon állunk, a mi értékelésünk pedig a következő. Gazdasági szempontból, illetve jogi szempontból azt látjuk, hogy az egész koncepció stabil, és a felügyeleti mechanizmust időben meg tudjuk valósítani. Köszönöm. Dirk, visszatérnél a kérdéssel? Nem, hát jó haladunk zöldek jönnek, Philip Lambert. Elnök úr, üdvözlöm ismét Brüsszelben. Már második otthona gondolom. Két kérdés, gyorsak. Ez eszem, az egyik fő aggája a parlamentnek, hogy a felügyeleti hatáskör az eurozónában továbbra sem megosztott, egy kézben marad az önében. Tudjuk a tanácsban született megállapodás miről szól, az elsődleges felügyelet a, a, a tagállami hatóságban marad, nem az LKB kezében marad a lehetőség, hogy berendelje úgymond a bankot, ha kívánja. Mennyire elégedett ön ezzel a megoldással, tudva azt, hogy nem akarjuk, és itt közös cél van, hogy a banki piac ketté osztódjék, de bankunióna legyen két bankunió. Másodszorban a központi bank szerepe ezen belül, bár sejtem, mi lesz a válasz, a Markarné és mások is azt mondták mostanában, hogy az inflációs cél mm, ö, fenntartása nem az egyetlen feladata egy központi banknak, hanem a foglalkoztatási gazdaság növekedés célja is ide tartoznának. Mit gondol erről? Bár sejtem, hogy mit gondol. Mégis kérem, mondja el. Köszönöm szépen, ami az első kérdést illeti, teljes mértékben egyetértek önnel. Valóban egy egységes bankrendszer szeretnénk létrehozni, az EKB felügyelettel rendelkezik az összes eurózóna bank fölött. Azonban a megvalósítás eltér attól függően, hogy mekkora bankokról van szó. Tehát a megállapodásban a következő számok szerepelnek, körülbelül 130-150 bank kerülne a közvetlen felügyelet alá, a többi pedig közvetett felügyelet alá kerülne. Ez azt jelenti, hogy nagyon távol állunk attól, hogy konkrétan meghatározunk, mi a közvetett és a közvetlen felügyelet. Egyértelmű azonban, hogy a nemzeti felügyelők mindkét esetben fontos szerepet töltenek majd be. Tehát a józanész azt sugalja, hogy a felügyelet intenzitása erősödne, minél nagyobb bankról van szó, illetve a fordítottja is ennek igaz lenne, a nemzeti felügyelők szerepe egyre nagyobb, minél kisebb bankokról van szó. Mindemellett azt is el kell mondani, hogy a nemzeti felügyelők szerveknek be kell tartaniuk a szabályokat és az egységes szabályrendszert. Egyik célunk, hogy ezt a single rule bookot betartassuk. Ezen kívül az LKB megtartja azon hatáskörét, hogy bármilyen bankot behívhasson, amely a hatáskörébe tartozik, illetve bármilyen információt kérhet ezektől a bankoktól. Tehát úgy tűnik, e, és ugye ezt olvastam a sajtóban, hogy a rendszer esetleg egy töredezett bankrendszert hozna létre, ezzel nem értek egyet. Ami a második kérdést illeti. Látom, hogy mire utal Kárnyi kormányzó kapcsán, de azt látjuk, hogy különböző intézményi rendszerről beszélünk, itt több mint egy mandátum szerepel, ott van az árstabilitás, a növekedés, a munkahelyteremtés, tehát azt mondanám, hogy ez a téma variációit adja, és itt a központi banknak a mandátuma nem csak egy célkitűzést tartalmaz. Köszönöm. Szeretne gyors után kérdés élni? Igen, gyorsan, első kérdésemre. Úgy gondolja, a kockázat áll fenn, hogy mi szerint a bankok igyekeznek megúszni a 30 milliárdos határt a, a mérlegen nem szereplő tétekkel kapcsolatban? Ez aggasztja? Nem igazán. Mert jelenleg a bankok nem tudnak kicsúszni e korlát alól. A nemzeti hatóság, felügyeleti hatóság a teljes mérleget vizsgálja, tehát a mérlegen szereplő és a mérlegen nem szereplő tételeket is legyenek azok bármilyek. Ez nem fog változni. Azért, mert egy új felügyeleti rendszerre lépünk át. A bankokat továbbra is vizsgálják a teljes működésüket. Köszönöm a GUE Marisa eh, Nagyon szépen köszönöm, Drági úr. Köszönöm, hogy itt van a körünkben. Igen, mert tenni, hogy felteszi a fejhallgatóját. Tökéletes. Szóval, drági úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt van, eljött ismételten hozzánk. Néhány kérdést szeretnék önhöz intézni. Tény és való, hogy van egy tényező, amely mindig jelen van az ön diskurzusaiban, bármilyen beszédet mondjon is, mindig előhozza azt a tételt, amely tulajdonképpen a hiányával tündöklik, a szolidaritás hiányzik. Na most az unió, bankunióval kapcsolatosan csak jó dolgokat említett, de azt nem mondotta, hogyha a bankunió kudarcra vallana, akkor kiki visszavonulna, és csak a saját ajtaja előtt söprögetne. Aztán szó esett a megmentésről, elmondta ezzel kapcsolatban is, hogy mi az, ami jól működik, és tény, hogy val- és való, hogy nagyon különböző megmentési programok léteznek, de ezek félrecsúsznak, rengeteg félrecsúszás történik. És ön jól lehet sikerről beszélt, nem ezt láthatjuk. Aztán van egy további tényező, amelyet ön említett, és amely nem mondja meg az adó adóságokat. Az exportokról jól lehet beszélt, és tény és elismerhető, hogy az export fellendülőben van többek között Portugáliában is, de ennek az elindulása, mert az exportnak, a kivitelnek a felfutása más tényezőkkel magyarázható. Stratégiai fontosságú az a kapcsolatrendszer, amelyet Brazíliával alakítottunk ki. Ez persze a behozatalra is áll, és mindez összefüggésében vizsgálandó a munkanélküliség alakulásának. Tehát hova... Bocsánat, Langenónak baja van. Kérem, halkabban beszélj, mert nem halljuk a tolmácsolást. Úgy kiabál a, a hozzászóló, hogy a fülünkben nem haladszik a tolmácsolás. Szerintem a mikrofonnal van gond. Túl hangos. Nem halljuk a tolmácsolást a fülünkben. Kértem, hogy csavarják lejjebb a, a teremhangot. Kérlek, halkabban beszélj. Újra kezdem. Nem olyan, nem olyan hangosan. E Nos, akkor megpróbálok higgadtabban beszélni. Szóval felvezetőket jeleztem azt, hogy mennyire ülök, hogy itt van elnök urak közünkben. Kettő kérdésem lenne. Az első egy eléggé nyilvánvaló kérdés. Tény az, hogy minden alapvető kérdéskörben, minden nehéz témakörben I can speak in English. Oh, thank you. okay. <laughs> Akkor majd angolul. Tehát. Harmadszor futok neki. Remélem most már működik majd. Gondolkoztam ezen már korábban, és fel akartam tenni önnek két kérdést. Két példával kapcsolatban ön mutatott be. Mert nagyon bonyolult témákat vezet föl előttünk, ám ennek mindig van egy vetülete, ahol az európai intézmények kudarcot vallanak, ez pedig a szolidaritással kapcsolódik. Hogyha a bankunió példájáról ez elmondható, mert nem beszél sose arról velünk, hogyha újra elbukunk, akkor mindenki megosztott lesz, és nem lesz szolidaritási mechanizmus. A második dolog, amit felhoznék, a bailout program. Drági úr, mindig azt mondja, mikor eljön, hogy siker volt. De szerintem nem volt siker. A fő változók, a hiány és az adósság továbbra is kicsúszott a kézből, és tovább, továbbra sem ellenőrzött, kontrollált. Tehát ha a változók, amelyek a Béla program fő céljai nem mutatnak javulást, akkor, akkor továbbiakat tesznek be? Az export például Portugálban nőtt egy kicsit, ám a kereskedelmi egyensúly az import csökkentéséből jobban javult, mint az export növeléséből. Látottuk az órát a technikai zavarok miatt, 3 perc 42 perc volt az önkérdése, Mário, gyorsan kell válaszolni. Köszönöm szépen. A kérdés első részére válaszolva hát mondjam el, hogy igen, az SSM valóban hatékony lehet, a, a kihívás a megvalósításban rejlik, és ez az, a, amire összpontosítanunk kell. Azonban ne felejtjük el, a bankunió első lépéséről van szó, ami kettő ezen kívül. Az egyik az egységes bankmentési mechanizmus kialakítása, és ez is benne van a tanács végkövetkeztetésében, tehát a következő esztendő során a bizottság egy javaslatot fog benyújtani erre vonatkozóan. A harmadik lépés pedig egy letéti biztosítás, garancia biztosítási rendszer, ez hosszú távú, és ez azt jelenti, hogy a kockázatok átvállalására is oda kell figyelni, ehhez azonban bizalomra van szükség, és az SSM lehet ennek az egyik eszköze. Ezzel próbáljuk növelni a bankokba vetett bizalmat, függetlenül attól, hogy hol helyezkednek el ezek a bankok. A kérdés második része inkább állítás volt. Azt mondta, hogy az adóság és a deficit kikerült a kontroll alól. Szerintem ez nem igaz, szerintem ez nem így van, ezen a területen előrelépés történt. Köszönöm. The time is up. Sajnos az idő elfogyott. Mário nem tudja tovább magyarázni, semmen kérdez vissza erre. Az IFT nevében Szampó Terhó. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr. Nagyon sok vita övezte azon szerepköröket, amelyek az LKB betölt. Ön ezekről beszélt a bevezetőjében. Az LKB az a felelős hatóság, amely monetáris politikáért is, meg a bankok felügyeletért is felelős. Bár világos, hogy meg kell osztani a feladatokat a, szak, a, a munkatársak között, ám az elnöknél hogy működik ez a feladat megosztás, Másképp tehát az ön szerep, személyes szerepköre, meg a, a, a, a posztja, a hivatala miképpen lesz megszervezve az új LKB-ban? Egyetlen lehetséges egy személynek lefedni mind a két feladatkört? Hogyan szervezi meg a jövőben a munkáját? Köszönöm a bizalmat, ám nem én fogom ezt intézni. Egy teljesen szétválasztott, különálló testület áll majd fel a ö, felügyelő bizottság, vagy felügyeleti board címmel, annak lesz külön elnöke, alelnökei, magahoz döntéseket, meglehetősen független módon, a Governing Council-tól meglehetősen független módon, és szeretnénk is ezt különállást fenntartani. Mert ahogy többször elmondottam, a legfőbb célja az LKB-nak az, hogy az árstabilitást fenntartsa. Tehát a legelső alkalommal, amikor említettem ezt az új felállást, leszögeztem, bármi is történjem, sok mindenért felelős a bank, monetáris politika, felügyelet, ám ezt a kettőt szigorúan külön kell választanunk, ezt mindig elmondom. Szampó, ö, lenne még kérdésed? Nem, köszönöm. Rendben, akkor köszönöm. Nincs ö, független képviselő, néppárt, Marian Tyson. Eh, eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Draghi úr. Az SSM téma jelentés tevőjeként tennék fel néhány kérdést, azt hiszem nem fogja önt meglepni. Ez akár ön is, akár egy sor kollega, én nagyon elégedett vagyok a konklúziókkal, a következtetésekkel. I'll do it in English. Then. And I hope that you can understand no, I, me. I think we just lost control of the buttons, actually. A gombokkal lették kizavar, mindjárt kiegyenesítjük a dolgot. Start again. Kérem, kezd újra. Engels probéra. Megy? Egy év angolul próbáljam. I tried, I tried in English. Well, okay, Mr. Draghi, as a rapporteur for the... Tisztelt Draghi úr, Yeah, we, we've swapped headphones, so... Igen, most uh, cseréltünk, fülhallgatót cseréltünk, úgyhogy reméljük, hogy most működni fog. Kérem, próbálja meg újra. Danke an de ehm, als rapport... Nagyon szépen köszönöm a tolmácsoknak a tevékenységüket. Szóval jelentéstevő vagyok az SSM témájában, és ilyen minőségemben szeretnék kérdést feltenni, nem is egyet, akár sokan itt közülünk, és ön is, drági úr, örülünk annak, hogy egy egységes felügyeleti rendszer alakul ki. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon lényeges tényező az Európai Központi Banknak lesz tehát egy felügyeleti szervezete, és nagyon lényeges az, hogy kellő szabályozás szülessen létre, szülessen meg a nemzeti hatóságoknak a bekeretezésére. Na most ez egy általános tényező is. Lehetett volna elképzelni azt, hogy egy adott nemzeti hatóságra vonatkozóan és szülessenek különböző rendelkezések. Ez hiányzik, talán ezt ön is így láthatja, és -e szükség arra, hogy egy egyéb eszközt kialakítsunk azért, hogy az általános hatáskörön belül legyen egy ilyen típusú kiegészítő hatáskör. Ez lett volna az első felvetésem. A második dolog pedig így hangzik, Kicsit későn született mindez, azra gondoltuk és azt reméltük, hogy már 2014. január 1-ével feláll ez az új szervezet, már pedig csak március 1-ével áll majd fel. Aztán úgy ö, hallottuk, hogy az LKB nem állt készen erre a feladatra, de ez a kitétel aztán eltűnt, és ö, egy olyan klauzula is megfogalmazódott, hogy amennyiben az LKB azt hiszeni, hogy még nincs készen a folyamat, akkor akár március elsője utánra, 2014-ben persze, is ki lehetne tolni ezt a létrehozatali időpontot. Tart-e ön attól, hogy nem áll minden rendelkezésre, hogy március esélyben majd induljon az egész? Köszönöm szépen. Először is köszönettel tartozom önnek, illetve a frakciójának a kemény munkáért, amely mindenképpen megalapozta a későbbi eszmecserét, illetve gondolkodást. Két gondolatot vetett föl, az egyik a, az általános, illetve az individuális instrukciók. Az LKB adhat általános instrukciókat a nemzeti felügyelőknek, és ez akadálya lenne annak, hogy egyéni instrukciókat is adjon? Nem, szerintem nem. Valóban általánosak lesznek ezek az instrukciók, de csak egy bizonyos mértékig. Ez azt jelenti, hogy bankcsoportoknak, bankkategóriáknak adhatunk ilyen instrukciókat, és amikor instrukciókról beszélünk, akkor valóban ez a célunk, tehát nem egy konkrét bank hatáskörébe szeretnénk beleszólni, hiszen az egyes bankokkal másképpen kell bánni, másképpen kell a problémájukat megoldani. Tehát szerintem ez, ez alapvetően nem jelent majd gondot. A második kérdés a SSM hatályba lépése, illetve az időkeret. Nos, az alapgondolat ebből a szempontból az, hogy nagyon fontos, hogy hamar megszülessen ez a rendszer, de még fontosabb, hogy jól állítsuk föl. És valóban igaz, hogy a tanácsi rendelet hatályba lépését követően egy évről beszélünk, tehát ez a határidő 2014 márciusát tűztük ki célul, hogyha valóban az egész trialógusi folyamat időben lezárul, tehát akkor márciusra tesszük a hatályba lépését az SSM-nek, de az is igaz, hogy teljesen szűz területen járunk, és ezért bölcs dolog a rugalmasságnak is teret hagyni, hogyha esetleg előre nem látott akadályokkal kellene számolnunk a későbbiekben. Ne felejtsük el, hogy a nemzeti felügyelők is részt vesznek ebben a folyamatban, például a nemzeti jogszabályok megváltoztatása, az információ begyűjtése, stb. Ezek időt vesznek igénybe. Amikor az egészet vázoltuk, akkor úgy döntöttünk, hogy egy év valószínűleg elég lenne. Köszönöm. Mariam, lenne még? Lehet, hogy még később lesz kérdésem. 45 másodpercem maradt. Szeretném tudni, hogy az életbe lép, az eszem felállása előtt már szükség lesz erre, vagy csak utána. Tehát lenne, lenne egy rezolúció, és elég van a hatóság, vagy kell egy, egy alap is, bankmentési alap. Az időzítéssel kapcsolatos a válaszom az EKB-nek az hiszem minél hamarabbi teljes körű feladása érdeke, érdekében áll. Azon prudenciális megfontosságban, amelyekről beszéltem, ami az egységes bankmentési mechanizmust illeti. Az ideális az volna, ha, hogyha kettő egyszerre lépne életbe, teljes hatékonysággal és hatája Tudnilik. Az egységes bankmentési mechanizmus nagyon fontos, hisz lehetővé teszi számunkra, hogy a banki kudarcokat kezelni tudjuk, amelyek el- előállhatnak, és úgy kezeljük ezeket, hogy ne kell adófizetők pénzét felhasználni, ne kényszerüljünk erre, ám ugyanakkor ne zúzzuk szét a kifizetési rendszer jelentős részeit. Mind a kettőről látunk példát a válság során. Láttunk olyan bukásokat, amely pontosan a két negatív hatással jártak együtt. Tehát felemésztették az adófizetők pénzét, és, és szétszaggatták a kifizetési rendszer há, szövetét. Ezért fontos az egységes bankmentési rendszer, mely a, a kudar, banki bukásokat kezeli, ez önmagában komplex feladat, különösen a különféle országok különféle sajátságai között, és más és más bank szabályozások érvényesülnek a tagállamok. Tehát a jogalkotási lépés szakaszon kell túllépni, ezt kell megoldani, és aztán lehet az alapról, meg a független hatóságról beszélni. Ám a, a, a, ezek az elemek, ha ideális, akkor egyszerre valósulnak meg. Köszönöm. Néppárt, Werner langem, Werner, köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, nagyon mindig pozitív szellemben követtem és értékeltem az ön munkáját. Különösen a banki felügyelet. Ha amennyiben minden bankra kiterjeszti tevékenységét, az jelentős bajokat okoz majd. Első kérdésem, ön szerint milyen módosításokra van szükség a, a, a szerződésekben, a 127-es cikkben például, valamint az LKB alapszabályában, annak 3. 3 cikkében, amely nem tartalmaz bankfelügyeleti szerepkört, aztán a 85-ös cikkben ugyanakkor nem terveztek az LKB alapszabályának a módosítási eljárást előre. Szábor kérdezett arról, hogy az LKB pénzügypiaci programjának más kihatásai is vannak. Dél-európai bankok nem adtak hiteleket beruházásokra, hanem inkább az 5%-os kamat rés felhasználásáért állampapírokat vásároltak. Tehát 99%-ig nőtt az állománya, a dél-európai bank ilyen jellegű állománya, nem csökkent. Harmadik kérdésem, pontosan hogyan teljesítik majd a szétválást, hogyha négy EKB igazgató egyben, tehát a, a hatból négy igazgatója az LKB-nak, e egyben a felügyeleti részleg igazgatója is. No, let me, uh, just let me correct this last point. Az utolsó gondolatot szeretném egy kicsit pontosítani. Nem igaz. A, a felügyeleti tanácsot a nemzeti felügyelők, illetve az LKB tagjai alkotják, tehát 17 plusz 4 LKB tagok plusz az új tagok, akik a nemzeti felügyeleten keresztül szeretnének csatlakozni, tehát nincs arra lehetőség, hogy az EKB dirigáljon a nemzeti felügyelő szerveknek. A második gondolatára reflektálnék, hogy esetleg kormánykötvényeket vásárolnának, Ez részben, részben igaz, elképzelhető, hogy az eltérő segítségével ilyen likviditási problémákról, problémákat próbálhatjuk megoldani, de ne felejtsük el, hogy 230 milliárdnyi összegről beszélünk az első negyedévre. Ez azt jelenti, hogy a bankok elkerül, elkerülhetnek, elkerülték a nagy pénzügyi válságot, és a fő kérdés az az, hogy az EKB megakadályozhatta volna az, hogy ezek a bankok a kormánykötvényeket vásároljanak, és ezeket a piacra dobják. Nos, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a bankokat kötelezni kellene arra, hogy a gazdaságba adják a pénzt, de, és ne vegyék meg a kormány kötvényeket, akkor arra kérjük az LKB-t, hogy olyat tegyen, amit nem tehet, hogy megmondja, mit tegyenek a bankok a pénzükkel. De az ösztönzés terén ö, arra ösztönöztük a bankokat, hogy a gazdaságba fektessenek be, és itt valóban ö, nagy lépéseket tettünk. Gondolok itt a hitelkérelmekre. Egy olyan helyzetet alakítottunk ki, hogy minél többet kölcsönöznek, annál nagyobb a biztosíték a bankok számára az EKB finanszírozás területén, tehát itt hatalmas előrelépés történt illetve más központi bankok is különböző programokat próbáltak kialakítani, ezek nem mindig működnek, vagy nem teljes mértékben. Fölmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha bankoknak dirigálunk, hogy mit tegyenek a pénzükkel. Egy olyan területen, ahol 17 országról van szó, ha azt mondjuk a bankoknak, hogy akkor adunk pénzt, hogyha ti a a gazdaságba helyezitek ezt a pénzt, nos akkor valóban ezt ellenőrizni kell. Ugye most tudjuk, hogy mintegy 6000 bankról van szó, illetve 850 az LTRO-tól kölcsönzött pénzeket, tehát olyan operatív komplexitással kell számolni, amely szinte megoldhatatlan lenne. Ami pedig a jogi alapot illeti, nem vagyok jogász, és ezért másokban kell bíznom, jogászokban kell bíznom, ők pedig azt mondják, hogy a jogalap kellő mértékű arra, hogy tovább lépjünk. Nem tudom, hogy hogy, hogy értelmezik a 127 per 6-os cikket. Itt nem tudok más mondani, mint azt, hogy más emberek értékítéletére alapozom a véleményem. Uh, Elnök, igen, osztom uh, Werner Langen aggájait, hogy hogy tudjuk a reálgazdaságba uh, csatornázni ezeket a pénzeket. Ugye a központi bankok mindig irányítani tudtak, és támogatást tudtak nyújtani. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a bankok garanciát élveztek a központi bankok segítségével, és ugye most ez forog kockán. Nézzük, a szocialisták képviselőjének adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt hagy gratuláljak Mário Gráginak az idei LKB fellépésekért. A kérdésem pedig az, hogy milyen szélesebb perspektívák nyitnak a Gazdaság és Monetáris Unió számára. Ugyanis mindig is azt hiányoltam, hogy az EKB nem kellően járul hozzá a pénzügyi, költségvetés, gazdasági perspektívákhoz. Na most ez nem feltétlen azt jelenti, hogy a primér célok teljesüléséhez járulna hozzá, de mégis a növekedésről, a foglalkoztatásról van szó. És azt látjuk, hogy a hitel beszűkült, a hitelezés beszűkült, mi történhet el tekintetben. De a konkrétan a kérdésem a következő. azok az országok, amelyek a támogatásukra számíthatnak, megismerhetik-e előzetesen a feltételrendszert az LKB részéről. Ez lenne az első kérdésem. A második pedig a közvetlen feltőkésítést érinti. Ez összhangban lesz és párhuzamban fog működni az SSM rendszerrel? És milyen programot valósít meg az LKB a felügyeletnek a biztosítására? Uh, Amikor elmondtam a bevezetőmben, hogy ez év nagyon nehéz év volt, nos, ha visszamegyünk, és megnézzük az ekb mit tett ez évben, akkor ebből levonhatjuk a következtetést, hogy az EKB rendkívül aktív volt. Háromszor csökkentettük a kamatlábat, létrehoztuk a két LTRO alapot, a hitelgarancia szabályainkat módosítottuk a minimális rátánk, rátát csökkentettük a júliusi OMT bejelentésig egy sor intézkedést tettünk. Mindeközben középtávon tartottuk az árstabilitást, miközben láttuk, hogy a hosszú távú inflációs ö, várakozások is mennyire jól meghatározottak. Ugyanakkor a likviditás útját ki, ki kell építeni a gazdaság felé. És persze a mostani helyzet nagyon erősen szól arról is, mennyire súlyos volt a finanszírozási válság, mely az elmúlt évben kifejlődött. A két LTRO elkerülte a még súlyosabb finanszírozási hiány kialakulását. Az OMTD-vel kapcsolatban nem az LKB e feladata, hogy rá kényszerítse a kormányokat arra, hogy OMT programokat indítsanak. A kormányok, illetve a nemzeti parlamentek jobban tudják, mi a teendő és mikor kell lépni, ha kell. A bankok közvetlen feltőkítését illetően a döntés az volt, hogy a bankokat az ISM csak akkor tőkésíthető fel közvetlenül, ha és amikor az SSM felügyelet megvizsgálja a bankot. Mindezekben az ECOFIN tanács az olyan örökölt ö, tételeket, ö, vagyon tehát követ, követeléseket meg kell határozni. Nem az, e az ECOFIN feladata ez, is nem az LKB feladata, hogy meghatározza, definiálja, mik legyenek ezek az örököltételek. Befejezte? Köszönöm, mondja az elnök. A néppárt részéről. Corin Wortman Kólasszony a szó. Köszönöm. Drági úr, kérdésem az arra az előrelépésre vonatkozik, amely a gazdaság és monetáris unió megfelelő pályára állítását illeti. Világos, hogy az új csodafegyvere, az OMT segített, le, megnyugtatta a piacokat, még anélkül, hogy elsütötték volna, anélkül is. Ugyanakkor az is világos, hogy a politikusoknak lépnie kell. A júniusi tanácsülésen ezek konklúziókat hangoztatta, azt, hogy további lépésekre van szükség, ki kell tenni a gazdaság és monetáris uniót, ugyanakkor, hogyha megnézzük a tanács következtetéseit, elég gyenge az előrelépés a reformszerződések és az átmeneti pénzügyi támogatása, amelyekről beszélt a bevezetőjében, nem nyertek említést a tanácsi a konklúziók. Kérdésem, az LKB készen áll-e arra, és a körülmények fennállnak-e arra, hogy ezt az új eszközt, az OMT-t használják? Világosá tette, hogy az OMT a tagállam kérésére alkalmazható, ám kérdés, hogy a reformprogramhoz kapcsolódik-e, vagy a reformszerződés megelőzi-e ennek az alkalmazhatóságát, és vannak -e általános körülmények a gazdasági monetárius unió befejezés, létrehozását illetően a tanács következtetései szerint, szerint elégségesek-e és bátorítóak-e? Köszönöm. Köszönöm általánosságban véve bármilyen előrelépés történjen az Európai Monetáris Unió megerősítése révén, mindez kapcsolódik a reformokhoz, a reformok megvalósításához, a fiskális, a strukturális reformok megvalósításához. Tehát mindent a reform folyamat kapcsán kell olvasnunk annak tükrében, és ezek a szerződések is ehhez kapcsolódnak, még akkor is, hogyha közvetett formában említettük ezt meg, de a kapcsolat mégis szerepel, kapcsolat létezik. A bizottság egy felmérést készít arra vonatkozóan, hogy a termék, illetve a munkaerő piac kompatibilis e az Európai Monetáris Unióval. Tehát a reform folyamat szerintem nagyon szorosan kapcsolódik minden egyes lépésünkhez. Az OMT-t illetően tudjuk az előfeltételeket, tudjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy ezek aktiválhatóak legyenek, kimondjuk azt is, hogy a kondicionalitásnak eleget kell tenni, ez fontos, de nem elegendő, hiszen az LKB független elemzésére is szükség van. Ami azonban a kondicionalitás meghatározását illeti, ahogyan ön is tudja, az ESM, illetve az IMF lesznek ennek a kulcs szereplői. Tehát meglepne, hogyha a reformszerződések rendszere fölállna, és mondjuk egy vagy két év múlva esetleg erre rászorulna egy ország, és akkor az IMF, illetve a bizottság ne foglalkozna ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Igen, tehát ez kapcsolódik egy-egy konkrét tagállam reform folyamatához. De mi a helyzet az általános reform folyamattal? Van-e itt kapcsolat az OMT eszköz alkalmazásával kapcsolatban? Progress on the governance. Uh, És általánosságban véve a kormányzást, az irányítást illetően, hogy ez kellő mértékű-e, ambiciózus-e, föl kell tenni a kérdést, hogy mi volt a helyzet ebben az évben, februárban szerintem nagyon sok intézkedést hoztunk ebben az évben, az Európai Parlament, illetve más fórumok is az Európai Tanács is nagyon sok intézkedést hozott, tehát szerintem, hogyha ezt az esztendőt összehasonlítjuk az előző évvel, 2011-el, akkor azt látjuk, hogy a 2012-es év határozott előrelépés jelent minden fronton, az eurozóna irányítása területén, a nemzeti területen is, fiskális és strukturális területeken is, a pénzügyi piacok stabilizálása terén is. Köszönöm. Thank you, uh, now... Köszönöm, szocialista. Arlen McCarthy. Szeretnék visszatérni Philip Lambert kérdéséhez, mert több alkalommal láttam, és a sajtóban is olvastam önt, elnök Azt mondta, hogy ön hogy egy aktív, ö, passzív szereplője ennek a vitának. Hogyan lesz ön proaktív, fenntartva az integritását és koherenciáját az LKB-nak ebben az egységes felügyeleti szerepkörben. Tudni nekem kicsit zavar. Ugye 6000 bankról van szó, ennyit ellenőriztek volna, most csak 150 maradt. 5850 tehát a nemzeti az, ö, felügyeleti hatóságok hatókörében is marad. Azt mondta, hogy a szabálykönyvet betartatja, ám hogyan teszi ezt majd? ön, ön kérdőre vonja majd a kormányokat és a nemzeti hatóságokat is, ha kell? Ahogy tudja, a, a, a hitelek mutualizációját elutasította a tanács, tehát nem lesz EU szerte megosztott teher, tehát vagy egy kisebb, csak a bank által finanszírozott bankmentési alap lesz majd? Az adófizetőt ezáltal felszabadítják? Ahogy mondta, ez lenne a... Visszavonják a, a bank működési engedélyét? De akkor, akkor nem, és nem felügyelik a, a megmentését? Volt, aki azt mondta, hogy az LKB tagállamokkal szerződést köt majd, és akkor átmegy a bank egy nemzeti mentési rendszerbe a felügyelettel összefüggésben. Ez az egész hogyan lehet összeilleszthető? Nekem nem világos, hogy először össze a kép. Kicsit ismerem a szakmát, de az, és én se értem. Hát aki meg nem érti, az hogyan tudja értelmezni a tanács konklúzióit? Hadd mondjam el azt, hogy amikor én az EK, arról beszélek, hogy az EKB passzív szereplője ennek a kérdésnek, azt mondom, hogy a jogi keretnek mi csak végrehajtói vagyunk, hiszen a keretet elsősorban önök, az Európai Bizottság javasolja, tervezi a jogi kereteket, aztán önök, ez a parlament, meg a tanács hozza létre a jogi keretet. Mi azt csak végrehajtjuk, nem az EKB. Mindezek fényében, amikor a végrehajtás megtörténik, az egy teljesen más tészta, hiszen az LKB és a felügyeleti hatóság. Ugye először is az LKB kell garantálja azt, hogy a végrehajtása az új mechanizmusnak, e, a mechanizmus e, feláll és működik. Ezt nekünk kell megcsinálni, együtt lépve a nemzeti felügyeleti hatóságokkal. A felügyeleti hatóságok tudnék a nemzeti hatóságok adják legfőképpen az LKB szintjén, együttműködünk tehát amikor 150 bankról beszélek. No, inkább visszalépek egyel. Egy, az egyik gondolat az volt, hogy a banki piacot vágjuk ketté. Az egyik fő darab az LKB által közvetlenül ellenőrzött bankokra alkotja, az összes többit a tagállami hatóságok ellenőrzik. Ám ez nem így állt fel, mindannyian együttműködünk. Az egységes felügyeleti mechanizmus a nemzeti felügyeleti hatóságok és az LKB által közösen felügyelt bankkört jelent, az LKB-ban azok végzik ezt a feladatot, akiknek nincsen közvetlen hatásköre és felügyelete a monetáris politikában. Mindezek mellett 150 bankot érint az a központi felügyelet, amely domináns. A többi bank esetében viszont a központi felügyelet kevésbé dominál, inkább a nemzeti hatóságok foglalkoznak velük. Mindezek mellett a LKB-nak van joghatóság, a hatóság arra, hogy bankcsoportokra instrukciókat adjon, mi több, a nemzeti hatóságokat is utasíthatja, mi több, bármely bankot beléptetheti a saját közvetlen vizsgálati hatáskörébe. Tehát bármely bankot oda magához vonhat, a hozzácsapva ahhoz a nagyjából 150 bankhoz, amelyet közvetlenül felügyel az LKB. Még nem jött létre ez a rendszer, ez a rendszer alakulóban van. Úgyhogy egyre többet tudok majd erről beszélni, ahogy alak, jobban egy rövidebb formát ölt. A bankmentési alapot illetően a bankmentési hatóság 85%-a jogi módosításokat jelent, 15%-ot a pénz kihelyezés. Azt kell garantálni, hogy egy egységes bankmentési mechanizmus működjön az eurótérségben. Még nyíltabb leszek. Ha egy bankot megmentenek, a kulcsfontosságú döntés, amelyet meg kell hozni, hogy a hogy a, a részvényeseket törlik-e vagy sem, vagy a hitelkintlevőséget beemelik-e vagy sem. 17 külön, külön, külön és különféle bankcsőd eljárás működik az eurózónán belül. 17 tagállam mindegyike más bankcsőd eljárást működtet. Tehát az egységes bankmentési mechanizmus azt jelenti, hogy meg kell állapodni afelől, mi a teendő, ha egy bank tönkre megy. Tehát, hogy mely hitelezőket mentsék ki, mit tegyünk a, a, a részvényesekkel, és milyen mentési lépések születnek. Ez a legfontosabb. Aztán kell egy bizonyos alap, amely a mentéseket intézi. Ez nem a bailout alap, egy teljesen más tevékenységet lát rá ez a pénzalap ezért a mérete is nem hatalmas volumenű a, feltétlenül a bankmentési alap. Annyi kell, hogy a, a mentési lépéseket finanszírozza, bezárni bizonyos fiókokat, egy átmeneti folyamatot ö, finanszírozni, tehát egy, egy meglehetősen korlátozott és jól meghatározott kiadási feladattal bír. Kicsit eltúloztam. Néha elragadtatom magam, amikor a témáról beszélhetek very important questions there. Nagyon fontos kérdések hangoztak el. Szeretném tudni, hogy mi történik, hogy mi van akkor, hogyha a nemzeti, nemzeti felügyelők azt mondják, hogy nem teszik be ezt egy, ne, egy nemzeti, egy bankszanálási alapba? Válasz, igen, ez egy jó kérdés. Ebben az esetben ugye még nincsen semmilyen megoldás, ezt most kell létrehozni. Azt gondolom, hogy a központi felügyelő nyilatkozata, mi szerint egy bankot szanálni kell, önmagában egy nagyon erős jelzés, nagyon erős nyilatkozat, ami nagyon kevés mozgásteret ad a nemzeti felügyelő szerveknek, hiszen el lehet képzelni, hogy mi történik akkor, hogyha a felügyeleti tanács azt mondja, hogy egy X bankot szanálni kell, a nemzeti felügyelő pedig nem lép. Nos, akkor mit tesznek, ön, ön szerint mit tesznek ennek a banknak a betétesei? Hát egyszerűen kilépnek, tehát akkor bankpánik alakul ki. Ezért a nemzeti felügyelőszervek azonnal lépni fognak. De természetesen mindemellett sokkal jobb lenne az, hogy, hogy minden a helyén legyen, az egész rendszer fölálljon már a kezdeteknél. Elnök, Gunnar Hockmark következik a néppárt részéről, aki jelentéstevője a jelenlegi ö, javaslatnak. Gunnar, köszönöm szépen. Igen, a makrogazdasági következményekre akartam rákérdezni. Az EKB programot bemutatta az OMT kapcsán szeptemberben, illetve a USA fedje is megadta a saját programját, a, illetve ugyanígy a Japán Bank is. Mindezek a nagy monetáris lépéseket körvonalaztak, nem meglepő tehát, hogy ennek rövid távú rövidtávú következményei vannak, és megnyugtatják a pénzügyi piacokat ezek a lépések. De érdekes lenne megnézni, hogy ha egy kicsit távolabb tekintünk, akkor milyen kockázatokkal kell számolni, hiszen ön a prezentációban rámutatott arra, hogy a makrogazdasági bizo- ö, egyensúlytalanságokkal kezelni kell, de azt látjuk, hogy olyan monetáris lépések, amelyek a jelent, jellemzik, ilyet még nem láttunk. Ezek rövid távon működnek, de ugye kérdés, hogy mi történik hosszú távon, és ön ezért is felelős. Üdvözölném azt, hogyha ha az idő engedi, akkor erre kitérne, mi a helyzet a fragmentáció kockázatával, a megosztottság kockázatával, ugye az eurozóna alapján, az eurozóna értelmében gondolkodunk egy ilyen lépésről, tehát ennek is vannak kockázatai, a fő kérdésem azonban a makrogazdasági területre vonatkozik. Uh, Én csak a saját joghatóságom, az LKB joghatósága ügyében szólhatok. Mi a két LTRO működését vállaltuk fel, amely növeli a likviditást a rendszerben, de az igazi megkönnyebbülést egy bejelentést, bejelentés hozta, és nem egy, nem egy lépés, nem egy cselekvés. De hangsúlyozta, hogy egy cselekvésekre készen állnak, ha kell. Igen, igen, persze. Ám ami a, a két első műveletet illeti, helytálló az a állítás, hogy alap, bázis pénzt hoztunk létre. Az inflációhoz két dolog kell. Ö, nem, ha nincs, nem áll fönn tartalékkapacitás, és ez M3 likviditás fennállása, tehát az emberek által felhasználható pénz megléte, amelyet hitelként felvehettek. Sajnos egyik sem valósult meg még, és sajnos tűnik ez a pénz még nem jelent meg a gazdaságban. Ezt a kérdést már előbb is föltették. Nem láttuk még az eurozónában nem láttuk a, a tartalékkapacitások csökkenését sem. Az infláció lefelé megy, 2,2% most, 2,7 volt korábban az év elején. Az inflációs várakozások, hosszú távú várakozások, amelyeket szilárnak tekinthetünk, megalapozottaknak, a következő kérdés, mi lesz, hogyha valami változás hárbár? Meglehetősen széles körű az eszközök ö, ö, vannak a kezünkben, hogyha a likviditást kézben tartsuk, akár visszavegyük, ha mennyiben túlszalad. Egyes bankok már visszafizetik az LTRO eszközöket. Ez, ezzel az eszközzel lehet csökkenteni a, az LKB mérleg főösszegét. Tehát júniusban léptünk július végén is az ellen, hogy az eurózóna szétaprozódjék, mert ez katasztrófa forgatókönyveket indíthatott volna el. Bizonyos szempontból elmondható, hogy javult jelentős módon a helyzet a pénzügyi piacok minden vetületét illetően. Az SSM jóváhagyása tovább csökkenti majd az eurózóna szétaprózódását. Egészében véve tehát ez év, legalábbis az év második felének értékelése úgy szólhat, hogy fokozatos javulás állt be a finanszírozási feltételekben. Egyik, ez egyik oka annak, hogy a következő év második felében a gazdasági erősödés jeleit várjuk megjelenni. Köszönöm. Szocialisták, Podimata asszony. Thank you, Sharon. Uh, thank you, President. Köszönöm szépen, Sharon. Köszönöm, elnök úr. Először is egy rövid tisztázást szeretnék. A bankok, amelyek nem szisztematikus kockázattal nem rendelkeznek, akkor a nemzeti felügyeletben maradnak-e, illetve az ESM-től kapnak-e tőkét, illetve másik kérdésem a tanács végkövetkeztetésére vonatkozik. Az ECOFIN véleményét a, az kormány és államfők jóvá hagyták, a bankunió, illetve az e SSM témájában, ez az első lépés. Ami azonban a fiskális integrációt illeti, a döntések, a határozatok nem annyira ambiciózusak. A kérdésem pedig a következő. Ön szerint a bankunió teljes, műk, működ, teljes mértékben operatív lehet-e a kockázatmegosztási mechanizmus hiányában, illetve mi a helyzet a jövőbeli eurozóna fiskális kapacitásával, ami ugye eltűnt a tanács végkövetkeztetéséből, és végül Görögország kapcsán az eurozóna döntést hozott, mikor várhatjuk azt, hogy valóban ez a döntés jóváhagyást nyerjen az LKB részéről. Köszönöm. Thank you. Well, as far Köszönöm. Ami a bankokat illeti, az LKB felügyelete, felügyelete alá tartozó bankok, itt a jelentős szó nagyon fontos. Lehet, hogy vannak olyan bankok, amelyek nem nagyok, de ö, rendszerkockázatot tartalmaznak, és itt van ugye a 150 bank. Ezek azonban nem fix számok, 130-150 bankról beszélünk, és ez nagyon sok tényező függvénye az egyik, hogy hány nem eurózóna ország csatlakozik majd a rendszerhez. A bankunió, fiskális unió nélkül, nos, ez a kérdés, erre a kérdésre válasz ugye a következő három pillér Három példa létezik. A bankunióban az első a kockázatok mutualizálását nem tartalmazza, a harmadik azonban igen, ez a garancia, a betétek közös garanciája. A lényeg pedig a következő. Bankuniót létre lehet hozni a bankszonálás, illetve a felügyelet területén, a bankok és a kormányok között így némileg megszakítanánk a kapcsolatát, természetesen ami a felügyeletet illeti, hiszen meg lesz az a bizonyosság, hogy a központi felügyelő értékelni fogja, elemezni fogja a bankok állapotát, függetlenül attól, hogy azok hol helyezkednek el, illetve függetlenül a nemzeti érdekektől, a nemzeti politikai nyomástól ez bizonyos mértékben, tehát ezt a kapcsolatot sikerült megtörni. Természetesen, hogyha újra tőkésíteni kell egy bankot, amely nem nincs az SM, ESM programban, akkor ez természetesen a nemzeti költségvetést fogja érinteni, tehát a kapcsolatot ugyan megtörtük, de nem száz százalékban. Ahogyan már sokszor elmondtuk, a kockázatok átvállalása előtt meg kell győződni arról, hogy valóban minden ország hajlandó megosztani a nemzeti szuverenitást a fiskális kérdésekben, és valóban eleget tesznek a, a saját maguk által kialakított szabályoknak, csak így lehet a bizalmat helyreállítani, így lehet a kockázatot mutualizálni és közös fiskális uniót létrehozni. Ami az, ami az SM Profit az S&P profitot illeti, az EKB a nemzeti központi bankoknak adta ki ezt a profitot, elosztotta, és ezek a bankok saját nemzeti jogszabályaik alapján átadják, vagy nem adják át ezt a profitot a nemzeti kormányoknak, és amelyek aztán felhasználhatják ezeket a pénzforrásokat az adott programokra. Ami a fiskális kapacitást illeti, Nos, vannak van közös költségvetés, ugye ez nem tűnt el, hiszen utalás történik a szerződések létrehozására, illetve a reformszerződésekre, és így kerül be a fiskális kapacitás a csúcs végkövetkeztetéseibe. Timing. Ne- Jó haladunk az idővel. Néppárt. Györgyó Féjó. Muito obrigado. Sr. Presidente, tinha... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Drági elnök úr, kettő kérdést szeretnék önhöz intézni. Az első az azzal kapcsolatos, hogy milyen módon próbáljuk elérni az adóság, illetve az eladósodás, illetve a deficitnek a célkitűzéseit. Ugyanakkor azt látjuk, hogy számos intézkedés mellett további intézkedések hiányoznak. A méz és a mézes madzag és a furkos botnak a módszeréről beszélnek sokan. Gondoljunk ugyanakkor Portugáliára és Írországra is, amelyek a akkor kiigazító programokat végrehajtják. Ezek az országok azt igénylik, hogy bátorítsák őket, jelezzék nekik, hogy jó íton tartanak. Ez lett volna az első felvetésem. A második pedig az államhatósággal kapcsolatos. Nos, az államadóságnak a mértéke túlzott, ez már sokszor elhangzott, és szó esett arról is, hogy milyen további intézkedések alkalmazhatóak, erről értekezett, van Rompolynak is a elnök úrnak a, vagy úrnak a ö, jelentése is. A kérdés az, hogy a túlzott mértékű eladósodás tekintetében mit tudunk tenni a jelenlegi jogszabályok közepette és végezetül pedig nagyon szép ünnepeket kívánok önnek, és kiváló 2013-as éve, sokkal jobbat, mint a 2012-es volt, még akkor is, hogyha önt ugye a Financial Times megszavazta, mint az évnek a nagy személyiségét, tehát hatalmas lehetőségek nyílnak meg önök előtt. The, um... Köszönöm. Az államháztartási kiigazítás, többször elmondtam, elkerülhetetlen volt. Emlékezzünk rá, hogy keveredtünk ebbe a helyzetbe eleve annak idején. Másodszorban lesznek gazdasági csökkentő hatásai, nyilvánvalóan nagyon súlyos, rövidtávú gazdaságszűkítési hatással lehetnek. Ezeket hogyan tudjuk csillapítani? Nos, erre különféle módszerek vannak. Az egyik, hogy jobban koncentrálunk a kiadás csökkentésre, mint az adá, adó, adónövelésre. A második, hogy strukturális reformokat hajtsanak végre. Abban a reményben, hogy az export felgyorsul. Vannak példák olyan országokra, amelyek csillapították a hatásokat, a fenn, a, az elkötetlen korrekciók hatását magasabb exportkivitellel korrigálták, és ennek aztán a gazdaság növekedési munkahelyteremtés is pozitív hatása volt. Ez szerintem az a kulcs fontosságú stratégia. Olyan helyzetben, ami nyilvánvalóan fájdalmas és súlyos. Ezt senki sem tagadja ezekre az országokra nézvést. Tehát semmiképp sem szabad, és nem is veszük félváról ezeket az aggályokat. Ami az adóság magas és felszökő arányat illeti. Nincs sodaszer ennek orvoslására. A legtöbb bajban levő ország hatalmas adósság tömeggel bír. A jelenlegi stratégiák, amelyek az adósság GDP arányát kell, hogy csökkentsék, ezért születtek. Köszönöm még egyszer a karácsonyi jó kívánságokat, ezt viszont kívánom mindannyiuknak. Uh, thank you. Uh, now we'll move on to Aldi and Ramon. Ramon Promóza következik az Alda részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Drági úr, a spanyol előrejelzésre kívánok rákérdezni. Ugye optimista volt ez a forecast. Az Európai Bizottság, az IMF, az OECD illetve különböző spanyol bankok azt mondják, hogy a Spanyolországban a válság legrosszabb éve lehet a 2014-es esztendő, hatalmas munkanélküliség, a KKV hitele csökken, illetve az államadóságot nem tudják megzabolázni, és ott van a pénzügyi mentőcsomag költsége. 2009 óta valóban nőtt a spanyol export, ahogyan ön is elmondta, de hadd mondjam el, hogy ez csak három vagy négy spanyol régióra összpontosul. Én katalán képviselő vagyok, itt 30%-ról beszélhetünk. 2010-2011-ben és ez most ugye felgyorsul a globális gyorsulás miatt, de nem tudom, hogy az ön optimizmusa mire épül. Esetleg több információval rendelkezik? Válasz. Nos, nem Spanyolország előrejelzésekről beszéltem, hanem a, a forecast az egész eurozónára vonatkozott, és ez így helyes is. Meg is állja a helyét. Köszönöm. Uh, just to, to have some time. Uh, one month ago... Mivel van időnk, hadd uh, mondjak még valamit. A spanyol pénzügyminiszter ellátogatott hozzánk egy hónappal ezelőtt, és azt mondta, hogy Spanyolország nagyon versenyképes gazdasággal rendelkezik. Ön mit gondol erről az állításról? Válasz. Hát elnézést kérek, de nem reagálhatok nemzeti miniszterek megállapításaira. A tényekre reagálhatok azonban, és a tények azt mutatják, hogy az egységes munkaerő, a munkaerő egység költsége csökkent, és az export növekedik, tehát ez azt jelenti, hogy a versenyképesség növekedik, és ez mindenképpen előremutató jelzés. Tehát be kell vallani, látni kell, hogy előrelépés történt. Spanyolország esetében is, Görögország, Portugália, Írország esetében is, a stresszországok esetében ezt mondhatjuk. Ez az év egy nagyon fájdalmas előrelépés, fejlődés éve volt. Még mindig van másfél percem. Amikor a Liborról beszél, akkor a magán és az állami szektor között különbséget tesz? Hiszen, hogyha nem tévedek, akkor a spanyol alelnök azt mondta, hogy a köztisztviselők kiegészítő fizetését nem ebben az évben kapják meg, hanem a következő évben. Ez azt jelenti, hogy a csökkenő libor, libor költségek csak a privát ágazatra vonatkoznak. Nem, az egész gazdaságra jön a válasz, ugyanakkor voltak reformok, a munkaerőpiacon történtek reformok, tehát azt mondhatjuk, hogy a fájdalmas előrelépés, fejlődés éve volt a 2012-es esztendő. Reméljük, mondja válasz. Ilyen a karácsony. Tehát össze-vissza ugrálunk, most a néppárt. Nevében Jean-Paul Gozes. Jean-Paul. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök úr, ismételten megköszönöm, hogy itt van a körünkben. Ha Spanyolországban lennénk, akkor a Toridával tudnék tudnám szemlítetni, hogy miről is van szó. Ugye jön az a fázisa a viadalnak, amikor már a különböző kardokat beszúrjuk az állatba. Szóval szó esett a nemzeti programokról, és akkor, amikor visszaemlékszem, hogy mi is hangzott el induláskor a felügyeletről, akkor arról esett szó, hogy világosan fogalmazok, tehát arról van szó, hogy a pénzügyi válság során észlelt hiányosságokat kellene korrigálni. Más viszont most a cél úgy tűnik, ö, jelenleg sokkal szerényebb célkitűzésekkel szembesülünk, és szeretném megkérdezni önt, azt, hogy hogyan is szándékozik eljárni az LKB, hogyan kívánja jobban megvalósítani a feladatát, és milyen plusz eszközökkel járna el. Azt mondják itt nekem, hogy ez a korrida hasonlatom ez nem áll, illetve nagyon-nagyon csípős kérdéseket teszek fel még karácsony előtt. Thank you. I, I, I must... Köszönöm, be kell vallanom, hogy ez a kérdés. Ezt a kérdést magamnak is feltettem. Magától értetődő kérdést nem túl fogas. És válaszolni is kell rá. A válasz abban rejlik, nem gondoljuk, hogy jobban működnénk, mint bármely tagállami hatóság, <clears throat> és így is fogunk működni velük. <clears throat> Az egységes felügyeleti mechanizmus a tagállami hatóságok az LKB-val együtt való működését jelentik. A kulcspont itt abban áll, hogy a mechanizmus a túllép a nemzeti határokon. Ebben áll az előnye. Tehát a, az egyes tagállamok határain túllépünk, és ezáltal, ami hozzájárult az eurózóna fragmentálásához, ebben áll az előny. Sosem tettem úgy, sosem mondtam azt, hogy az LKB jobban tudna bármit, mint, mint a tagállami hatóságok, amíg erre nincs bizonyság persze. Okay. Köszönöm. Jean-Paul? Nem. Akkor szocialista frakció, Péter Skinner. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, elnök úr nem ember feletti, de azért a 2012-es Financial Times Man of the Year cím azért komoly dolog. Úgy tűnik, hogy még túl frissek a fellemények ahhoz, hogy igazán értékeljük őket, bár tudjuk, mely bankokat fogja az SSM közvetlenül felügyelni. Mely bankok kaphatnak közvetlen újratőkésítést a mechanizmusból? nem volt teljesen világos. Azért jó lenne tudni mégis mely banki körre számíthatunk. Uh, no, I don't... Nem hiszem, hogy bármilyen beslésre bocsát, bocsátkozhatnánk most, mert ez egy más folyamat eredménye lesz. Azt tudjuk, mely bankok kérhetnek vagy jelentkezhetnek majd. Mert bizonyos országokban vannak és bizonyos feltételek alapján az SSM folyamat hatája kiterjed rájuk, ám azt nem tudjuk még, mely bankok jelentkeznek az ISM-től közvetlen tőké, tőkésítést. Ez egy teljesen más folyamat. Először is az ISM kell, hogy először is döntsön erről. Az ISM az SSM felügyeleti munkáját egyfajta döntési támogatásként felhasználja. De az ISM dönt véghősoron a tőkésítésekről. Um, so... Gyakorlatban, tehát nehéz megmondani, de elméletileg talán, de nem akarok tovább kutakodni. A általános gazdasági kérdést tennék fel. A magas infláció, magas munkanélküliséggel nagyon negatív jelenség. Ön azt mondta, külön monetáris politikát külön kell tartani a felügyelettől. Hát a, lehet, hogy az adófizetők túl sokat várnak ezektől az intézkedésektől. Ön karácsony táján hogyan látja ezeket az eredményeket? Kritikai is tudnék az intézkedéseket, hogyan védené ki ezeket? Well, we, we have, um, we've undertaken this year... Ez évben, ahogy korábban is elmondtam, két eltérő műveletre került sor. Az összes hitel igényt felmértük. Ez a legjobb eszköz arra, hogy ö, a, a kihelyezést finanszírozzuk valamiképp. Mert amikor a bank hitelt ad ki, ezáltal hitelgaranciát képez ebben az új rendszerben, mert ezt elfogadjuk hitelgaranciaként. A kamatlábak alacsonyak, a reál kamatlábak az eurozóna sok részében negatívak, ugyanakkor az árstabilitást megőriztük közép- és hosszú távú bestések alapján is. Erre ezek az idei eredményeink, és ezek fenn is maradnak, és bízunk abban, hogy ez a monetáris politikai hozzáállás és, és pozíció javítja a gazdaság helyzetét, jobb lesz az, mint most. Az LKB az eurozóna egészére vonatkozóan az becsli, azt jósolja, hogy a jövő év második felében megindul a gazdasági növekedés Peter befejezte. Végül a néppárt. G. Mitchell. Thank you, Chairperson, and um, could I join... Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék a többiekhez, és Dragi úrnak boldog karácsonyt kívánok, karácsony ünnepeket, és remélem, hogy március 17-e a Szent Petrik napja alkalmából lehet, hogy megint mosolyoghatnak majd az írek, már ami a hiteleket illeti, de ezt, ezt most nem firtatnám a mai napon. Az opportunisták általában azt mondják, hogy a megszorító intézkedések nem működnek, mint hogyha azt várnánk, hogy ha magot ültetünk a, ma, akkor másnap ez kivirágzik. Mégis azt gondolom, hogy reményt kell adni a közvéleménynek, különben elveszítjük a bizalmat. Trági úr, a kérdésem tehát a következő. Volgán Sorban a múlt heti Wall Street Journalben azt mondta, hogy az elemzés értelmében az eurozóna reform útvonalán marad, és így a legdinamikusabb nyugati gazdaságként lábalhat ki a válságból. Ez, ez egy idézet volt. Drági úr, mit gondol erről? Van okunk örülni így karácsony táján? Igen, osztom ezt a véleményt én is. Osztom, mivel az eurozóna a lehető legjobb alapokon nyugszik. Hogyha megnézzük a költségvetési hiányt, az adóságot, a folyószámlát, az árakat, az inflációt, teljesen mindegy, hogy hova tekintünk, jobb az egyensúly nálunk, mint, mint bárhol máshol a világon, tehát képesnek kell lennünk arra, hogy ezekre a stabil alapokra építünk, és így az eurozóna legyőzheti töredezettségét, amely tulajdonképpen izolálja az egyes országokat, egyéni gyengeségeikbe zárja, ez azt jelenti, hogy úgy tűnik ebben az évben nagyon nagy lépéseket tettünk ezen az úton, e felé, a cél felé, a fiskális, illetve a strukturális egyensúlytalanságok kiavítása terén, a versenyképesség, illetve az euró kormányzás szintjén is előreléptünk, és egy egy jelentéssel teli valós monetáris unió felé közelítünk. Azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy amikor az alapokat vesszük szemügyre, azt látjuk, hogy ezek stabilak, és megadják a kellő körülményeket azon célokhoz, amelyekre a német miniszter úr is utalt. Köszönöm, elnök úr, ezt a karácsony ajándékot. Azért mondom, mert fontosnak tartom újra is azt mondjuk az állampolgároknak, meg mondjuk mit kell tenniük. Ám azt nem mondjuk meg nekik, hogy miért kell ezt tenni. Azt javasolnám az ön szintjén, LKB elnöki szintjén nagyon jó munkát végzett, meg maga az intézménye is. Ezt nem mondhatjuk elég gyakran önnek. Ám az ön szintjén, meg a, a miniszterek tanácsa szintjén el kell kezdjük magyarázni, miért van szükség mindenre. Hogy van remény, van, van értelme az áldozatoknak. Tehát a 2013-as szótárban gyakrabban kell szerepeltetni ezeket a kifejezéseket. Én köszönöm, én köszönöm a kedves szavait, és különösen a javaslatát, hogy jobban ki kéne fejteni szakpolitikai kommentárjainkban, hogy mi áll az intézkedések mögött, mik azok célja. Ezt megszívülem. Uh, uh, Köszönöm szépen. Ezzel zárjuk a monetáris párbeszédet. A következő forduló február 18-án lesz. Ne tűnjön mindenki el, mert Siárli miniszter úr lesz a vendégünk, aki a ciprusi elnökség zárásaként cserél velünk eszmét félkor, 30-kor. Aki viszont elmegy, annak mondom, holnap nem ebben a teremben találkozunk, hanem a 2Q2-esben. Mert az elnökök értekezete foglalta el ezt a termet. Holnap 9-kor 2Q2, 5 perces született tartunk. Okay, so we are... No tehát. Következő napi rendi pontunk. Gazdasági párbeszéd és eszmecser az ECOFIN tanács elnökével, Vasszas Jelli úrral, a ciprusi elnökség nevében. Ahogy szoktunk, úgy járunk el. 10 perc megadom a szót Siárli miniszter úrnak, aztán 5 perces kérdés-válasz körök következnek. Uram, öné a szó. Tisztelt képviselők! Hölgyeim és uraim! Nyilatkozattal kezdeném. Az Európai Unió továbbra is a legnagyobb közös piac marad, az euró pedig továbbra is egy erős tartalék valuta szerepét tölti be, még a válság és az alacsony növekedés idején is. Jelenlegi OECD felmérések szerint, 2012. szeptemberről beszélek, és a bizottság őszi gazdasági felmérés alapján múlt hónapban született, az eurozóna három legnagyobb gazdasága, a Németország, Franciaország és Olaszország csökkenő gazdasági eredményeket mutattak az év második felében. Sajnos ez a helyzet gyenge kilátásokat hordoz a munkanélküliség felszökő arányának visszafordítását, illetően különösen az ifjúsági munkanélküliség visszafordítását illetően, amely több éve tapasztalható. Ez a magas munkanélküliség az egyik legijesztőbb aspektusa a jelenlegi válságnak az EU-ban. A hosszantartó válság negatív hatásokkal van a globális ö, gazdasági hitelességben is, különösen az EU17-ek körében, és ezek növekedési kiáltásokról is hatása van, ezért rendkívül fontos, hogy fenntartató megoldást találjunk a válságra. Bár nagyon sok EU tagállam jelentős szerkezetváltás hajtott végre az elmúlt években, további kihívásokra kell még válaszolni. Jól tudjuk, hogy a szerkezetváltások eredményei hossz, középtávon lesznek érzékelhetőek majd, és ezek majd pozitív spillover hatással járnak az EU gazdaságok összességére. Az eurozóna banki problémáit kell megoldani ezen kívül még, hogy jó működő hitelpiacok működjenek, ez okos fiskális konszolidáció és megfelelő szakpolitikák kellenek, ez lehet a gazdaság helyreállásának, talpralásának kulcsa. Ehelyt engedjék meg, hogy röviden szóljak a múlt heti tanácsülés eredményeiről. Az Európai Tanács megállapodott arról, hogy menetrendet hoz létre a gazdasági és monetáris unió az EMU kiteljesítéséről, amelynek célja a mélyebb integráció és a szolidaritás erősítése. Meg kell törjük a bankok és az államadóságok közötti ördögi kört. A 2012. júniusi eurozóna csúcs nyilatkozatát követően, meg az októberi tanácsi konklúziókat követően egy operatív keret tárgyában gyorsan meg kell alapoznunk a 2013-as első szemeszter ügyében, ami ugye egy, egy egységes felügyeleti mechanizmus feláll, akkor a megfelelő döntések után legyen alkalom arra, lehetőség arra, hogy közvetlenül feltőkésítsenek bankokat a, a banki felügyelet egységes mechanizmusával való átállása idején egy egységes bankmentési mechanizmusra is szükség lesz. Ennek érdekében a bizottság 2013 során beterjesztett egy javaslatot egy egységes bankmentési rendszerre az SSM részevő tagállamok számára, amelyet a prioritásként kezelnek majd a törvényhozó, a jogalkotó hatóságok még az idei parlamenti ciklusban. Ez a pénzügyi stabilitás megőrzése szempontjából fontos, és azért is, hogy a pénzügyi intézmények megmentésére vonatkozó konkrét helyet felálljon, miközben a bankválság jól mentesítik az adófizetőket. Az EMU a gazdaság növekedési szerepének erősítésére globális összefüggésben és a foglalkoztatás bővítése érdekében az EU-ban, különösen az eurozónában több másik fontos kérdést kell még megvizsgálni a júniusi tanácsülésének 2013-ban. Ezek a kérdések, a nemzeti reformok koordinálása, a, az EMU szociális dimenziának kidolgozása, a kölcsösen megállapodott szerződések a versenyképességre és növekedésre, és szolidaritás mechanizmusok, valamint intézkedések annak érdekében, hogy az első, belső piac elmélyítése és integritása megőrződjék, illetve erősödjék. E folyamat során a demokratikus legitimitás és számonkérhetőség folyamatosan biztosítandó. A további integrációja a szakpolitikáknak és a versenyképesség erősítése ki kell egészüljön az Európai Parlament megfelelő szerepkörének erősödésével. Ebből ez a folyamat új mechanizmusok felállítását teszi lehetővé, amelyek az együttműködés szintját, szintjét erősítik a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. A, az Európai Uniós Stabilitás és Koordináció kormányzása ö, okmánya 14-es szik alapján, mondta a szerződés első protokollja melléket alapján az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek elszántan kell együttműködjenek a, egy konferencia megszervezésére, mely az EMU-val és az a kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik majd, és amelyben a parlamenti képviselők részt vesznek. Görögország témájában az eurózóna, illetve a tanács a fiskális kiegazítási csomagot módosította, és két évvel meghosszabbította a határidőt 2016-ig, és a görög hatóságokkal karöltve 2013 és 2016 időszakára intézkedéseket hoznak, adóság szintjét 2020-ra fenntartható szintre kell hozni a GDP 124%-ára. Ezeket a legutóbbi fejleményeket üdvözöljük, ugyanígy az adóság felvásárlási művelet sikerét is. Ami pedig a kettős csomagot, a gazdaság irányítási csomagot illeti, nagy örömmel tölt el, hogy már majdnem megszületett a megállapodás. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, illetve a tárgyaló csapatoknak az erőfeszítésért, illetve a kompromisszum készségükért, amelynek segítségével majdnem lezártuk ezt a dokumentumot. A Gozesz anyag már lezárásra került, ami a Ferejre anyagot illeti, még egy gondolat nyitva maradt, ez pedig a felülvizsgálati záradék, illetve az ehhez kapcsolódó bizottsági nyilatkozat az EMU elmélyítésére vonatkozó úti terv. Nem sikerült teljes mértékben lezárni ezt az anyagot, de föl kell ismernünk, hogy nagyon nehéz közös nevezőre jutni, mondjuk az európai kötvények vagy az adósságcsökkentési alap kapcsán. Természetesen vannak jogi kérdések is, fölmerül, hogy mi az, ami kivitelezhető a jelenlegi szerződés keretében, és mi az, ami nem. Ennek következtében a múlt heti tanács arra következtetésre jutott, hogy további munkára, erőfeszítésekre van szükség ezen a területen, és az Európai Tanács elnöke a bizottság elnökével együtt és a tagállamokkal karöltve a 2013-as júniusi tanácsülésre elképzelhető intézkedéseket körvonalaz majd, illetve úti tervet ad, és ide tartozik a szolidaritási mechanizmus is. Ennek az eredményét most meghatározni még túlságosan korai lenne. Nem lehet megállapítani azt, hogy a további konzultáció milyen eredménnyel jár majd. Remélem, hogy a bizottsági blueprint, a november 28-ai anyag, illetve a bizottsági nyilatkozat teljes megállapodáshoz vezet majd. Ezen kívül őszintén remélem, hogy bizonyítani tudjuk azt, hogy a közösségi módszer működőképes. Ami pedig az SSM-et illeti, a felügyeleti mechanizmust, Szeretnék egy-két szót szólni az egységes felügyeleti mechanizmusról. Ahogyan önök is tudják, az ECOFIN tanács múlt heti ülésén megállapodás született, ez nem volt egyszerű, mint egy 15 órás tárgyalás előzte meg, és nagyon sok aspektust meg kellett vitatni, széles körű tárgyalásokat folytattunk. A megállapodás az Európai Tanács alapelveit tiszteletben tartja, tehát az LKB monetáris politika, illetve felügyeleti funkcionálnak szétválasztása, kettes, a, az eurózóna, illetve a nem eurózóna országainak megfelelő képviselete az SSM-ben, harmadsorban az beszámoltathatósági intézkedések, negyedik, az SSM a bankfelügyeletet legmagasabb standardjának fog megfelelni, és minden hitelintézmény felügyeletét elvégzi az EKB differenciált módon, és a legjelentősebb bankok közvetlen felügyeletét végrehajtja, majd az EKB, az végső elf pedig az, hogy egy elfogadható és kiegyensúlyozott mechanizmus szülessen az Európai Bankhatóság szavazati mechanizmusában. A tanács számára rendkívül fontos volt az, hogy tiszteletben tartsuk az egységes piac integritását a felügyeleti hatóság létrehozásakor, illetve fontos volt az is, hogy a felügyeleti mechanizmus ne borítsa föl a nemzeti hatóságok és az Európai Bankhatóság közötti egyensúlyt. Úgy tűnik, hogy eljutottunk eddig az útszakaszig, és reméljük, hogy a felügyeleti keret véglegesítésre kerül majd. Az SSM-mel kapcsolatos tárgyalások reményeim szerint a legmagasabb szintű bankfelügyeletet biztosítják majd. Az elmúlt évek fejleményének függvényében mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos. Aztán a 4-es CRD. Az októberi tanács végkövetkeztetéseinek megfelelően tovább folytatjuk az egységes szabálykönyv kiaknázását, különösen a tőkekövetelmények, tehát a, a CRD 4 re gondolok, a ciprusi elnökséggel a ciprusi elnökség jelentős előrelépést tett ezen a jogalkotási területen. A jövőbeli tárgyalások csak korlátozott számú aspektusokra összpontosítanak majd, és a megállapodás már karnyújtásnyira van, azonban van még teendőnk. Ma nem szeretnék részletesen szólni a még függőben levő kérdésekről. Ezeket a trialógus során kell majd megvitatnunk. Szeretném ismét hangsúlyozni, és itt az ír kollégákra tekintek, a tanács kiemelkedő fontosságúnak tartotta ezt az anyagot, remélem, hogy az ír elnökség is ezt teszi majd. A decemberi tanács megerősítette, hogy mennyire fontos az egységes szabálykönyv, illetve annak gyors elfogadását kérte ami a CRS területét illeti, itt közös a siker, politikai megállapodás született a hitelminősítő intézmények kapcsán. Az elnökségünk elején kezdtük meg a trialógust, és a tárgyalások nehezek voltak, de a jelenlegi bilaterális keret egy stabil környezetet biztosít majd a pénzügyi ágazat számára. Gondolok itt különösen az államadóság minősítésére, illetve arra, hogy mennyiben megbízhatóak ezek a minősítések. Az előbbi szabályok mind hozzájárulnak az átláthatósághoz, a minősítések jobb áttekintéséhez, illetve ahhoz, hogy csökkenjen a hitelminősítőktől való függés a piacon. És végül, de nem utolsó sorban, üdvözlöm azt, hogy az Európai Parlamenttel a megállapodás született a szociális vállalkozási alap ö, témájában, ami az FTT kérdését illeti. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, miszerint a pénzügyi tranzakciós adót kiemelt figyelemmel követte. Tisztában vagyok azzal, hogy a parlament nagy érdeklődést tanúsított ezen kérdés iránt, és szeretném megemlíteni Podimata asszony jelentését, amely a pénzügyi tranzakciók adózásának közös rendszeréről szólt, májusban fogadtuk el, illetve jogalkotási állásfoglalás is született a múlt héten júniusban és júliusban a tanács előkészítette a megjósított együttműködés felé az utat, mert révén a tagállamok, amelyek erősen támogatják a pénzügyi tranzakciós adóbevezetésének elvét, maguk léphetnek előre saját körükben. 11 tagállam döntött úgy, hogy csatlakozik a megerősített együttműködés köréhez, és még egy tagállam legalább ö, mérlegeli ezt. Az Európai Bizottság ezért beterjesztette egy javaslatot a megerősített együttműködés engedélyezésére. Az elnökség nagyon sok munkát fektetett ezen javaslatok vizsgálatába. Hálás vagyok a parlamentnek, mert hozzájárult múlt héten a megerősített együttműködés előreviteléhez. Most már a tanácson áll, hogy további lépéseket tegyem az engedélyezés érdekében. Köszönöm, hogy meghallgatta. Thank you very much. Uh... Köszönöm, miniszter úr. És meg kell köszönjem azt is, hogy az elnökségi feljegyzés összefoglalóját megküldte, itt van előttem. A tanácsban először ö, utalt a Gozez jelentésre, mely kimondja az Európai Parlament kifejtette nézeteit a 2012-es Európai Szemeszter végrehajtásáról és vonatkozó król a állásfoglalásában. Köszönöm, hogy a parlament szerepét e helyt is kiemelte. Menjünk tovább, kérdések. Talán illő módon a néppárt Jean-Paul Gozes kap először szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt miniszter úr, mint hogy itt egymás között vagyunk ma délután, ma este, azt hiszem fejezzük magunkat ki nagyon világosan. Még akkor is, hogyha nincsenek itt a képviselők tömegei, azok viszont jelen vannak, akik együttműködtek szorosan a ciprusi elnökséggel, ami azt is jelzi, hogy nagyon erőteljes tevékenység volt ez, és nyilván ezért kíváncsiak továbbra is arra, hogy mi hangzik el a mai napon olasz kollégám majd nyilván megfogalmazza hamarosan azt, hogy a minősítő hitelintézmények minősítése tekintetében a harmadik nagy rendelkezés az önök nevéhez fűződik majd, és a túlpek esetében is úgy vélem, hogy a dolgok most már lezártaknak tekinthetőek, legalábbis én ezt a személyes véleményem szerint így látom. És hát el kell mondjam, hogy mint hogy egymás között, barátok között vagyunk, legyünk teljesen őszinték. Szóval kicsit nehéz volt annak idején az indulás, mert hogy meg kellett, hogy szokják önök azt, hogy mit is jelent az elnökségi funkció egy válságperiódusban. Nagyon nyilvánvalóan nehéz volt közös nevezőre hozni a tagállamokat, és tehát egy nehéz indulás után a dolgok nagyon szépen rendeződtek, és gyakorlatilag sikerült rálépni a sebességre, és így módon eljutni a végkifélethez. Ebben a témakörben is, meg más témakörökben is tulajdonképpen én nem a jövőre szeretnék rákérdezni, mert hogy ön elmondta, milyen feladatok állnak előttünk, emlékezhetett a tanács, illetve az ECOFIN tanácsülésének a következtetéseire, de inkább tehát ennek alapján azt kérdezem, hogy milyen tanulságot von le a ciprusi elnökség kimeneteleinek és hogyan látja a tagállamokat, hogyan lehet a következő években felkészíteni az igazi egyeztetésekre, az igazi tárgyalásokra az Európai Parlamenttel. Úgy gondolom, hogy az ön munkatársai nagyon jól átlátták, megértették a tárgyalásoknak a során, hogy az együttdöntés az nem azt jelenti, hogy a tanács csak úgy szépen illetelmesen végighallgatja, hogy mit is mond a parlament. Nem. A tárgyalás, az egyeztetés azt jelenti, hogy érdemi kérdésekben kell előrelépni. Persze nem soronként néztük meg, olvastuk olvastuk együttese a jogszabálytervezeteket, hanem a kulcs kérdésekre koncentráltunk. Tehát nem arról van szó, hogy szépen illetelmesen egymást végighallgassuk, hanem igazán tárgyalni kellett, tárgyalnunk kellett, úgyhogy ennek fényében kérdezem azt, hogy hogyan látja a jövőt, és esetleg látják-e azt tanulságként, hogy a tanácsnak a figyelmét felhívják a ciprus elnökség tapasztalatára azért, hogy így módon lehessen tovább javítani a kapcsolatot a tanács és az Európai Parlament, illetve a tanács és az Európai Parlament között. Köszönöm szépen másodom a összes tevékenységét. Köszönöm. Kíván válaszolni? Majd igen. Talán együtt venném a kérdéseket, és egyszerre. De konkrétan most reflektálnék. Van idő ide-oda menni, úgyhogy válaszoljon csak nyugodtan, mondja az elnök. Köszönöm. bókokat, meg az általunk elért sikerek dicséretét, különösen a lezárt témákat illetően. Szerintem nagyon fontos azt látni, hogy nem mi, hanem mindenki, mi is és önök is közösen tudjuk lezárni a témafájlokat, témadossziékat. És ebből az a tanulság vonható le, hogy ez az európai módszertan. Így lehet előre haladni együtt, együttműködve. És hiszek abban, hogy kicsit nehezen indultunk, kicsit rázós volt az indulás, de a folyamat végére bejáratódott a dolog, és egymással eszmét cserélve, tárgyalva, mindenkit, mindenkit ennek az Európa iránti jó szándékára alapozva sokat tudunk elérni, és mindazok a témadossziék, amelyek még nyitva maradtak, és amelyet átadunk a következő, az írelnökségnek, szerintem hasonlóképpen lezárhatóak. Szerintem az írelnökség ebben a szellemben visz a munkát, amelyet mi a Dánaktól vettünk át. Ezért vagyunk itt, ez a soros elnökség feladata. Mindannyian Európáért ez a ez, amit követünk. És az elmúlt években az elért eredmények is ennek tudhatóak be. Türelem, kitartás hozta meg a gyümölcsöket. Voltak esetek, amikor lehet, hogy túl kapkodtunk, túl sietettünk bizonyos kérdéseket, mert hogy szükség volt ezek gyors megoldására, például az egységes felügyeleti mechanizmus melyet hat hónap alatt kellett megtervezni, illetve meg eldönteni a kérdést. Azért volt sürgős, mert fontos volt Európa számára, és ez tagállamok támogatása révén, együttműködés révén nagyon eredményre jutottunk. Ezt mindenki dicsérte múlt héten, egy maratoni hosszúságú eszmecserét követően, és biztos abban is, hogy a következő lépés hasonlóan sikeres lesz az Európai Parlamenttel való tárgyalásoknak betudhatóan. Úgyhogy tárgyalunk, beszélünk egymással, ez hoz eredményt. A Lisszamoni szerződés és egy döntési eljárás ö, erősödése nem hiába történt, és nem véletlenül erősödött az Európai Parlament szerepköre Köszönöm. Thank you very much. Uh, no. Köszönöm szépen. Elisa Ferreira következik a szocialisták részéről. Well, I'll speak in English because I think it's, it's easy. Angolul fogom feltenni a kérdésemet. Először is köszönettel tartozom önnek az eddigi munkájáért. Ahogyan ön is tudja, a kettes csomagban én is részt vettem és szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Kozesz úrtól hallottunk. Szeretnék köszönetet mondani önnek a munkájáért, a türelméért, illetve a munkatársainak is köszönettel tartozom, hiszen valóban történt előrelépés, és az volt a reményünk, hogy le tudjuk zárni ezt az anyagot az önök elnöksége során. Ha ez nem sikerül, nem is sikerült, akkor is majdnem sikerült, tehát végső finomításokra van már szükség csak. Egy-két preambulum bekezdés megváltoztatására, illetve a felülvizsgálati záradékra, és így egy egyértelmű nyilatkozat születhet a bizottság részéről. Nem irracionális dolgokat kérünk, pusztán annyit, hogy szülessen garancia arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a, felhatal, a felhalmozódott adóságot kezelni, és megoldást találni erre. Illetve azt kérjük, hogy bizonyos mechanizmusok nyújtsanak segítséget a tagállamoknak a gazdasági dinamizmus hanyatlásának ellensúlyozásában, és vannak olyan elemek, amelyek növekedést hozhatnak az eurózónában. Legfontosabb üzenetem azonban a köszönet. Valóban nagyon fontos előrelépés történt. A cél egyenesben vagyunk, az önök elnöksége alatt az első témára szeretnék rákérdezni a prezentációjának első témájára, ez pedig egy alapvető kérdéshez kapcsolódik. Az ECOFIN tanácsban hogyan kezelik a strukturális reformok kérdését? Az európai szemeszter keretében gondolkodunk, ez egy új eljárás, ajánlásokat adunk az országoknak, hogyha ezeket az ajánlásokat a tagállamok nem követik, akkor bajba kerülnek, sőt, akár egy szankcionálási rendszert is ö, bevethetünk. Mi az ECOFIN reakciója, amikor azt látják, hogy az önök előrejelzései az ajánlások tükrében elromlanak. A tények, illetve a számok ezt mutatják. 2011-ben 0,7 volt a, meg, a növekedési előrejelzés, majd mínusz 6,9 volt a valóság. 2012-ben az előrejelzés 1,1 volt, és a valós szám pedig mínusz 6. Portugália esetében ugyanez a recept valósult meg. A becslés, az előrejelzés 2011-re 0,7%-os növekedést irányoztak elő, mínusz 1,7 volt a, az, a valós szám. 2012-re a becsült növekedés 0,8% volt, pozitív, és valószínűleg mínusz 3,3-et látunk majd megvalósulni. Az eurozóna esetében erre az évre a növekedési becslés 0,5 és az eredmény pedig mínusz 0,4. Tehát hogyha azt látjuk, hogy újra és újra ugyanaz a forgatókönyv érvényesül, ajánlásokat adunk az országoknak, és itt konkrét országokról van szó, de hát mindenkire érvényes, azt mondjuk az országoknak, hogy egy bizonyos forgatókönyvet kell köze, kö, követniük, különben szankciók következnek. De valóban megteszik ezt? Valóban jönnek a szankciók? És nem, természetesen nem ön személy szerint kérdezem, de mi a, mi a tapasztalat az ECOFIN-ban? Valóban foglalkoznak ezzel az ECOFIN-on belül? Megnézik, hogy miért nem működött egy-egy ajánlás? Vagy pedig egyszerűen csak folyamatosan hangoztatják, hogy működnie kell. Tehát örökké csak várnak, várnak, várják az eredményt, az eredmény pedig mindig kétszer-háromszor rosszabb, mint az előrejelzés. Ez egy nagyon súlyos kérdés, hiszen nem lehet az állampolgároktól azt kérni, hogy áldozatokat hozzanak, súlyos áldozatokat, hogyha az áldozatok áldozatokat hoznak, és azt mondjuk, hogy eredmény lesz, de aztán az eredmény sosem szület, szület, születik meg, akkor bizony nagyon súlyos a probléma. Látni szeretnénk, hogy az ECOFIN hogyan gondolkodik ezekről az eredményekről, és hogyan érvelnek ebben a témában. Thank you for your... Köszönöm a kérdését egyenes, nem kertelt. Igaza van mindenben, amit mondott. Majdnem, hogy kínos így előre vetíteni számadatokat, aztán pedig szembesülni az attól eltérő tényleges eredményekkel. Ugyanakkor jól mutatja ez, mennyire instabil maga a helyzet, amelyben vagyunk. És ez megérősíti a, a, a mi felelősségünket, a tanácsét, a bizottságét, az önökét. Gyorsan kell reagálnunk, és komolyan véve a fejleményeket, hogy megtaláljuk a megfelelő válaszokat a kihívásokra. Mint mondottam, majdnem zavarba jutunk, majdnem kínos, hogy ennyire eltérnek a becslések, a már-már pozitív várakozások, aztán pedig a negatív eredmények valós időben. Az a némi tapasztalat, amelyel bírok az ECOFIN soros elnöki tisztét betöltve, egy dolgot ott, ott mondott velem. A pénzügyminiszterek együttesen tudják megvitatni, kezelni ezeket a kérdéseket, és, ha, és szerintem, ha leülnek és megvitatják a e kérdéseket, megtalálják a választ. Persze hibák történnek, történtek, történnek, a folyamat már csak ilyen. Ám ezeket lehet orvosolni minden európai állampolgár érdekében, ahogy, ahogy telik az idő, és azt, hogy bevalljuk, hogy, hogy hiba történt, hogy például egy előre, előrejelzés nem volt helytálló, 0,5%-os növekedéssel számolt, aztán 1-2%-os deficit adódott belőle, az elég baj, de lehet tanulni mindebből. És szerintem Európa nagyon sok leckét megtanult, ebből is a saját hibáinkból tanulunk, ezt jól tudjuk. Az ECOFIN is ebben a szellemben jár el majd. Got to wish you a very good Christmas. Új, meg elfetettem boldog karácsonyt, meg új évet kívánni önnek. Szerintem ez az észszerűség, ez az érvelési mód jellemzi majd az ecofin a következő üléseken és a következő évben, mert Európának szüksége van nagyon sürgősen erre a józan észszerű szellemre. Ellenkezésben mindent az ideológia jár át, és nem logika. Holott az hoz megoldást, objektív számadatok alapján. Én közgazdászként bízom a modellekben ugyan, de ha a modell nem működik, akkor kali- újra kell kalibrálni. Hát ha nem működik a modell, és nem is kalibráljuk, a, a politika nem fogja megoldani a tényeket, a tényekből adódó helyzetet. Hadd köszönjem meg én is. Én is, üdvöz, én is szeretnék boldog karácsonyt kívánni önnek, meg mindenki másnak itt a parlamentben. De külön szerettem volna megköszönni önnek a nagyon kedves a dicséretét a elnökség sikereit illetően. Köszönöm ezeket. Uh, thank you, Minister, and I'd like to thank you for... Köszönöm szépen, miniszter úr, illetve köszönöm szépen azt, hogy egy ilyen őszinte kérdésre választ adott. Azt hiszem az a gond, hogy teljesen szűz területeken járunk, és uh, nincs értelme azt mutatni, hogy valami működik, amikor az a válaszok más mutatnak. Az alderészre részéről Olismit kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A liberálisok nevében én is köszönettel tartozom az ambiciózus elnökségi programért, az elmúlt hat hónapért. Minden kezdet nehéz, de a végére tündérmese kerekedett ki. Egy-két gondolatot szeretnék megosztani önnel azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami nem valósult meg. A beruházási irányelvért vagyok felelős, és nem, nem az önök problémája, nem az önök hibája, de semmi nem történt ezen a területen. Azt mondhatjuk, hogy ez egy részletkérdés, egy, egy kisebb horderejű dolog, de szerintem nagyobb mértékű beruházásra van szükség Európában, ez pedig azt jelenti, hogy rendszerre, amely a magánbefektetéseket ösztönzi. Azt hiszem, hogy az ECOFIN hibásan vélekedett az EKB nemi egyensúlyát illetően, Ez kísérteni fogja önöket, bár talán nem kellene ezt a szót használnom, de az biztos, hogy az EKB elszámoltathatóságát kísérteni fogja, és ez, ez nagy kár. Tudom, hogy nem az önfelelősség ez, de hát ezt mindenképp meg akartam említeni. Három kérdést szeretnék föltenni. Klaus Regling egy interjúban, egy német újságban azt mondta, hogy Két vagy három éven belül vége lesz a válságnak. Minden ország visszakerül a helyes útra két-három éven belül. Eléggé optimista tehát. Önt hallgatva nem annyira optimista a kép. Miért gondolja, hogy Kász Rengling ennyire optimista? Második kérdésem. Az SSM-re vonatkozik. Vannak benne lévő országok, félig benne, félig kint lévő országok, és vannak ebből kimaradó országok. Ugye mondhatja az, hogy ez valaminek a kezdete, persze mi is szeretnénk ezt így értelmezni, de mondhatjuk azt is, hogy ez valami rossznak a kezdete, egy egyre mélyülő megosztódásnak, megosztottságnak Európában. Hogyan is alakul erről a valós vita az ECOFIN-ban? Erről szeretném önt kérdezni ezek a kérdések valóban felmerülnek-e a viták során. Hiszen nem csak a bankunióról van szó, hanem, hanem bizonyos úton történő lépésekről van szó. És végül az utolsó kérdés Lettországra vonatkozik. Beszéltek arról a lehetőségről, hogy esetleg Lettország a következő év során csatlakozna az eurózónához, vagy pedig esetleg 2014-ben. Sorry, I'm just clarifying for... Csak a miniszter úrral tisztáztam, hogy ő, ön a jelentéstevője a befektetői kompenzációs témának, ami ugye elakadt a tanácsnál első olvasóbeli szavazásunk megtörtént a parlamentben. De a tanácsnál nem ment tovább. I will start in the reverse order. In... Visszafelé kezdem a válaszokat. Lettország. Amennyire tudom, Ecofin, az Ecofin szintjén nem került napirendre a téma hogy Lettország csatlakozik-e az eurózónához. Ez nem. Ezt nem vitatta meg az Ökofin. Legalábbis a mi elnökségünk alatt nem. Ami az SSM helyzetét illeti. Ki van bent, ki van kint. Ez valóban olyan téma, amelyet kiegyensúlyozottan kell megközelítenünk. Az SSM nem lehet részrehajló. Mindenki számára nyitott kell legyen, a rendszer nagyjából fölállt, oly módon, hogy egy egységes felügyeleti rendszer mindenki számára működőképes kell legyen. Mindenki számára, aki az eurózónában működik, meg arra is, aki kint van. Eleddig a mechanizmus, amelyről beszélünk, és az egyensúly többé-kevésbé kielégítő. Kielégíti mind a két feltételt. Épp ezért volt oly hosszú, maratoni hosszúságú az eszmecsere, mely megállapította, hogy erre van lehetőség, meg lehet csinálni ám sok munkát igényel. Az Európai Bizottság jelentése nagyon sok területtel foglalkozott, olyan garanciákkal is, melyek mindenki számára fontosak, ám még nagyon sokat tenni való garantálandó azt, hogy a részletek is kidolgozására kerüljenek. Mindenki számot adott jó akaratáról az ECOFIN tanács ülésén, és ugyanezen jó akarat szerintem, ha fennmarad, akkor nem lesz nézeteltérés a végén, és kielégítő megoldás születik. Ezzel pedig az első kérdéshez illettem Klaus Reckling előrejelzéseihez, nagyon komoly szakemberről van szó. Hat hírnevű tehetséges közgazdász, nagyra értékelem optimizmusát, és szeretnék hinni is benne. Remélem, hogy sokkal többet tud, mint mi, úgyhogy osztom is az optimizmusát. Két-három év szükség lehet ahhoz, hogy a felévelő pályára álljon a gazdaság az a szakasz, ami az elmúlt három-négy évben lefolyt, nemzetközi szinten, valószínűleg a történelem úgy emlékszik meg erről majd, mint a világ pénzügyi történetének legnehezebb időszaka, amely sajnálatos társadalmi egyensúlytalanságokat is okozott. Szükségszerű, hogy a Klaus Reckling által vázolt úton tovább haladjunk, és azt hiszem a, az alagút végén látható a fény. Európa folyamatosan és önbizalommal dolgozott minden felmerülő probléma megoldásán. Talán eljön a nap, amikor más, a világ más térség kontinensei is Európa példáját követik majd. A rendszer hiányok kiküszöbölésekor, utánozva Európa megoldásait. Úgyhogy Klaus Recklingre majd úgy emlékeznek majd, mint aki a elsőként alkalmazta a megoldásokat, illetve aki először jósolta meg a nehéz időszak végét. első felvetését illetően a befektetővédelem, illetve kompenzációs rendszer ügyé. Ez kapcsolódik <clears throat> a letét garancia rendszerhez, természetesen, amely megkapcsolódik a válságkezelési témadossziéhoz, amely most van terítékem. Először is előre kell lépnünk a válságkezelési ügyekben, mielőtt a kompenzációs rendszer ö, témája kimondásra kerülne. Köszönöm. Következő kérdezzünk. A néppárt részéről Rodi Kratza. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr! Hallottuk a szavait, és hogy kiegészítsem a kollégáim kérdéseit, hagyd tegyek fel egy kérdést a magam részéről is, ez pedig kapcsolódik közvetlenül a költségvetési korrekciós intézkedésekhez. Ön nagyon közvetlenül, illetve közvetve is válaszolt arra, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le a jó tervezés révén, a költségvetési igazgatási programoknak a tervezése és végrehajtása során. A kérdésem a következő. Az ECOFINON belül folynak-e tárgyalások arról, eszmecserét folytatnak-e arról, hogy mi történhet egy olyan ország esetében, mint például Ciprus. Ugye Ciprus messze menően érintett ezen folyamat által, és hát ha kilakultak olyan megoldások, amelyek másút is alkalmazhatóak ami pedig az adózást illeti. Az adózási rendszerrel kapcsolatosan a ciprusi elnökségnek van -e olyan tapasztalata, észlete olyan előre lépést, amelyet érdemes megosztani másokkal? Szükség van-e arra, hogy koordináljuk, ha összehangoljuk az adózást, és ezáltal lépjünk előre. Mert hogy egyesek úgy vélik, hogy ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a növekedést serkentsük, akár 10-15 százalékos kedvezményt folyosítva a vállalkozásoknak, hogy hozzájárulnak a felvirágoztatáshoz, a fellendüléséhez a gazdaságnak. We do not... Az ECOSZIN szintjén ilyen részletekben nem bocsátkozunk. Különösen adóügyekben, egyes országokat illetően az alapkérdések, amelyekkel foglalkozunk ECOFIN körben, olyan kérdések, hogyan lehet támogatást nyújtani, segítséget nyújtani a program által érintett országoknak. Portugália esetében például elég régen benyújtották a programot, negyedévenként felülvizsgálják a helyzetet, a most mérik a haladást, kiigazítások történnek, akár könnyítések is, is akár, ö, ajánlanak, további intézkedéseket kérnek. Ezekkel a kérdésekkel elsősorban a trojka szintjén foglalkoznak. És ezek a finnelé csak jóváhagyásra kerülnek. Az finn nem kezdeményezi az ilyen kérdések tárgyalását ahogy amiket ön említett, például adózási ügyek. <clears throat> és a Ciprus is esetében különösen, amely éppen most készíti elő és tárgyalja meg a program ügyét. Hát a készen áll, még egy elem van nyitva, még egy szakértő jelentést várunk, hogy be lezárulhasson. Nos, ezzel kapcsolatban ECOFIN szinten ilyen kérdések nem merültek föl. Uh, thank you very much. Uh, next for the Köszönöm szépen. Leonardo Dominici. Köszönöm szépen, elnök asszony, olaszul fogok beszélni. Nos, úgy nem, ahogy miniszter úr is mondotta, Szóval úgy vélem, hogy a hitelminősítő intézményeknek a tapasztalata, és Gozesz úr is beszélt erről, nagyon lényeges volt akkor, amikor az elnökség, a ciprusi elnökség ezen témában munkálkodott. Persze voltak nehézségek is. Ezeket sikerült részben megoldani, de nem is erről akarok beszélni, és nem is arról, hogy milyen megállapodást sikerült kialakítani egy nagyon-nagyon hosszú és fárasztó tárgyalási menet után. Nem, másra szeretnénk koncentrálni. Dióéban arra térnék ki, hogy hogyan is dolgozik a tanács, milyen funkciót tölt be, hogyan gondolkodik a saját tevékenységéről. És e tekintetben kérdésem is lenne, illetve javaslatom is. Ime a javaslatom mindennek előtt. Ha megnézzük azt, hogy a hitelminősítő intézményekről szóló tárgyalások hogyan zajlottak, akkor azt látjuk, hogy a ciprusi elnökség akár a következő elnökségnek az asztalára letett egy nagyon kritikus elemzést arról, hogy hogyan is zajlott ez az egyeztetési folyamat. Mire gondolok? Arra, hogy mivel szembesültük akkor, amikor a tanácsmunka módszerét érzékeltük. Nem volt meg az átláthatóság, sőt, szinte a homályba veszett ez a módszer. Azt is észleltük, hogy a politikai szándék is elmaradt a tanács részéről. Nem igazán volt világos az, hogy ki dönti el, melyek azok az álláspontok, amelyeket képviselni kellene a többi intézménnyel, folytatott kapcsolatban, mint például a parlament is. A szakértők, a diplomaták, a kormányok képviselői illetékesek ebben? Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig a kommunikáció kérdés, a külvilág felé történő kommunikációra gondolok. Ö, miniszter úr, ö, hallja a szavaimat? Érthetőek átmennek a szavaim? Igen? Rendben, köszönöm szépen. Szóval Szóval azt mondanám, hogy gondot okoz az, vajon milyen módon lehetne átláthatóbbá tenni a tanács munkáját. És ezt annak fényében mondom, hogy mit észleltünk a hitel minősítő intézmények tevékenységével kapcsolatosan. Nekem nagyon kritikus a véleményem a tanács munkájáról. Úgy vélem, hogy a tanács a fő akadálya annak, hogy az európai integráció megvalósuljon. De nem is erről szeretnék ma beszélni, hanem inkább arról, hogy milyen kérdést tudok feltenni a tapasztalatoknak a fényében. Mindenek előtt ott van a forma és a tartalomnak a kérdése megint a hitel minősítő intézményekre gondolok. Voltak nagyon pozitív eszmecseréink is, többek között akkor, amikor találkoztam Cornelio nagykövet úrral. Mindketten ugyanazt a kérdést tettük fel. Ő is, én is. Nevezetesen a hitelminősítő intézményekkel kapcsolatosan miért volt oly nehézséges, nehéz ö, a folyamat az európai kormányokkal, miközben ugyanezen kormányok nagyon kritikusan nyilvánultak meg akkor, amikor a hitelminősítő ügynökségekről, intézményekről alkottak véleményt. Ezzel szemben, mikor döntése került volna sor, akkor ugyanezen kormányok akadályozták a döntési folyamatot. Nagyon nagy nehézségbe került a számunkra, hogy előre vigyük a tárgyalásokat. Szóval ezen tapasztalatoknak fényében teszem fel a kérdésemet a ciprusi elnökségnek hagyatékként le tudnák e tenni az asztalra a következő elnökségek javára azt, amit tapasztaltak, és hogyan lehet ezáltal, a tapasztalattal által korrigálni a munka módszerét a tanácsnak, figyelembe véve az eddigi eredményeket a hitelminősítők kapcsán. Um, <coughs> I know the um, the point of view and, uh... Igen, ismerem ezt a nézőpontot, illetve a tanács szerepére vonatkozó véleményét, de ugye ön is értékeli, tudja, hogy az elnökség a mandátumát a tagállamoktól kapja, a diplomaták pedig a kormányoktól kapják az instrukcióikat, az elnökség tehát pusztán koordináló szerepet tölt be. A tagállamok koordinátora. Amennyiben A demokratikus legitimitásra kérdezett rá döntéshozatali folyamatban, akkor a válaszom az lenne, hogy meggyőződésünk, hogy a demokratikus legitimitásnak erős mechanizmusaira szükség van. A decemberi Európai Tanácson megállapodás született arról, hogy a tagállamok megfelelően bevonják nemzeti parlamentjeiket a fiskális és gazdasági politikák további integrációja témájában. A 13-as cikkáinek megfelelően, tehát a szerződés a stabilitás, koordináció és irányításra vonatkozó szerződés 13. cikke, illetve első jegyzőkönyve, amely a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament közötti együttműködésről szól, ez megerősítendő. Így aztán az Európai Parlamentek, Európai Parlament, illetve nemzeti parlamentek döntik el, hogy hogyan szervezik meg az eszmecserét, a kommunikációt, és hogyan vitáznak olyan kérdésekről, mint az Európai Monetáris Unió. Igen, valóban még nagyon sok feladatunk van a kommunikációs folyamatban, a különböző testületek közötti kommunikációban, annak érdekében, hogy valóban egy helyes és teljes mértékben eh, demokratikus, legitim megközelítés alakuljon ki, de természetesen tiszteletben tartom a tanács kapcsolatos személyes meglátásait. Thank you. Um... Köszönöm. <clears throat> Nincs több néppárti hozzászóló, úgy látom. Akkor a szociális frakció Podimata asszony. Köszönöm, Sharon miniszter úr angolul is válaszolhat, mivel nagyon ritkán van görög beszélő elnökünk, anyanyelvemen teszem fel a kérdést, amely az öné is. Nos, először is köszönetet szeretnék mondani önnek, és gratulálni szeretnék a ciprusi köztársaságnak. Szeretnék ezen kívül elismerően szólni arról a szerepről, amelyet biztosított az Európai Parlament számára nagyon-nagyon jelentős témákban sikerült előrelépni itt az ECON szakbizottságban, a gazdaság és monetáris szakbizottságban ezt kiválóan észeltük. Tehát köszönetet mondanék a TTF-fel kapcsolatosan, annak ellenére, hogy különböző nézeteiket vallunk, nézeteket vallunk, a ciprusi köztársaság messze menő tevékenységet végzett el, igazi honest brokerként képviselte a TTF ügyet, és vitte azt előre. Ezzel kapcsolatosan hagy emeljem ki a az adózásnak a kérdését általában véve. Kollégánk Rudi Krácenek teljesen igaza van akkor, amikor azt mondotta, hogy az adózás, az adónasztatás katalizátor hatást fejthet ki. Ugyanis ez egy olyan ö, politika, amely az alapja lehet a gazdasági szanálásnak, a monetáris felemelkedésnek. Ezzel kapcsolatosan szeretném azt megkérdezni, hogy osztja a véleményemet, nevezetesen azt, hogy lehetőség lenne arra, hogy előrelépjünk és harmonizált, egységes keretet alakítsunk ki, amely lehetővé tenni azt, hogy majd fokozatosan eljussunk az adózások, adózási rendszereknek a harmonizációhoz, a gazdasági együttműködésnek a teljes körű együttműködésében, és ezáltal fellépjünk az adókerülés és az adó kimenítkedésre is, tehát megoldást tudjunk ajánlani. Köszönöm szépen. Thank you to begin with. Thank you for your kind... Köszönöm, azzal kezdem, hogy köszönöm szépen a elnökséget dicsérő szavait, meg a munkánkat dicsérő szavait, amelyről el kell mondjam, igen, kicsi országként Ciprus, nagy, hát némileg visszafogottan állt hozzá a feladathoz, kicsit aggódva attól, hogy vajon megbirkózunk-e a feladattal. Ám az egyik tanulsága folyamatból az, hogyha a témákra koncentrálunk, és hiszünk Európa elvében, fogalmában, akkor a tagállamok segítségére támaszkodva, mert hogy kaptunk sok segítséget, <clears throat> nagyon sokat lehet elérni, akár nagy országok sikereit is lehet hozni. Az elmúlt hat hónapban szerintem ezt megtanultuk. Köszönöm szépen a, a dicséretét. Még egy dologra reflektálnék. Gozes úr kérdésére. Még egy tanulsága a hat hónapos soros elnökségnek az volt, hogy az embereket, a, a ciprusiakat közelebb hozta Európához. Nagyon fontos kérdés ez. Ha európai akarok lenni, arra, arra akarok lenni, akkor hinni kell valamiféle közös európai értékekben, kell egy közös alapban hinni. Az elmúlt a hat hónapos elnökség számunkra ezt hozta. Körberazolta a közös értékeket, mindenki számára értetővé téve, hogy miről is van szó Európában. Ez a részvétel az elmúlt hat hónap során elég volt ahhoz, hogy, hogy megértsük, átérezzük ezeket az értékeket, sokkal erősebben, mint, mint tettük volna egyébként. És ez a közös értékek, közös módszerek témájára visz tovább bennünket. Például az adózásra vonatkozó közös módszertan nem önmagában elszigetelve nem ö, hozható létre mondjuk egy közös adómérték tekintetében. A közvetett adózás már harmonizált. Az egyhangú többség szükséges, mint tudják, az adó kérdések módosításához, adott témák módosításához. Ám az közös adóalap meghatározás elérhető cél. Ezt azonban az adott országok és a gazdaság összefüggésében kell vizsgálni. <clears throat> Mert nem ez egyetlen tényező, amely egy ország gazdasági növekedését meghozza. Nem csak az adó lehet eszköz, hanem harmonizálni kell a lehető legerősebben. Ezt a folyamatot követtük az elmúlt években. Nagyon sok munkát végeztek, végeztünk és végeznek majd, ám minden ország érzékenységét figyelembe kell venni, ahogy minden más kérdésben is. Közös módszertant fogadtunk el, és még, még amikor ezt a szemet vizsgáljuk, amelyről múlt héten született döntés, vagy múlt héten vitáztunk, ennek létrehozásakor is minden tagállam érdekét figyelembe kellett venni akár bent van, akár kint az eurozónában, vagy ból. Tehát további munkára van szükség, ám a közös elvekethez ragaszkodni fogunk az adózás kérdésében is. Thank you. Uh, now still the Köszönöm szépen. Antolin kapja meg a szót továbbra is a szocialistáktól. Nagyon szépen köszönöm. az előbb a halászati bizottságban kellett jelen lennem, ezért nem tudtam minden szavát végighallgatni, mert hogy egy másik témában előadó vagyok. Nos, köszönetet mondanék minden eddigi tevékenységet, kiválóan tudtuk együtt dolgozni, és és a jelzálog reform tekintetében többek között tudunk előre lépni, bár ez a kérdés még függőben van, és nyilván az ír elnökség fogja a stafétabotot átvenni. De azt hiszem, fontos lenne jelezni az utódjaiknak, hogy nagyon lényeges kérdésről van szó, mindenképpen előre kellene lépni, meg kellene akadályozni azt, hogy egyes tagállamban olyan katasztrófák következenek be, mint amelyeket magunk is tapasztaltuk az utóbbi években. Köszönöm, mondani tehát. For the comment. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést, és ami a jelzálók reformot illeti, továbbítani fogom az üzenetét az ír elnökségnek. Ezt megteszem. Tudom, hogy mennyire fontosnak tartja, és teljesen egyetértek önnel. Ezzel zárjuk a felszólalók listáját. Nem tudom, hogy spontán felszólalásként kére valaki szót. Elisa, tessék. Given that the opportunity is there, yes, I... Mivel fölcsillant a lehetőség, megragadnám, igen, az SSM-mel kapcsolatban tennék föl egy-két kérdést, részletes kérdést, nem tudom, hogy választ tud-e erre adni, avagy sem, de szeretnénk megérteni, hogy hogyan is működik ez. Tehát hozzáférünk az ISM-hez, ami a bankok közvetlen finanszírozását vonja maga után, hogyha az egységes felügyeleti mechanizmus alá tartoznak bankok. De most ugye vannak olyan bankok is, amelyek közvetlenül az EKB felügyelete alá tartoznak, illetve lesznek olyan bankok, amelyek a nemzeti hatóságok felügyelete alá tartoznak. Azok, azok a bankok, amelyek a nemzeti felügyeleti szervek hatásköre alatt vannak, ők hozzáférhetnek-e ugyanahoz a pénzügyi segítséghez, mint azok a bankok, amelyeket közvetlenül az LKB felügyel, vagy pedig különbséget tesznek a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférésben a két típusú bank között. Megértette a kérdésemet? Can you come back on the question of the backstop as a criteria you mean for... No, no, no, no. Uh, what... Mire gondolt, hogy a pénzügyi hozzáférés mint kritérium? Nem, nem, nem, mondja Podimata hogy Vannak uh, rendszerkockázati fontosságú bankok, ők az EKB felügyelete alá tartoznak. Tehát a rendszer szempontjából fontos bankok ugye az EKB-hoz tartoznak, Hát, kb. 150-130 bankról van szó. A miniszter úr válasza. Jelenleg az EKB semmilyen bank fölött felügyeletet nem végez. Most ugye a következő hónapok terveiről van szó. Egy olyan rendszert akarunk felállítani, amely amely 2014-ben lép életbe. Igen, igen, Tisztában vagyok ezzel, mondja Ferreira asszony, de nem erre akartam kérdezni, hanem nem erről akartam kérdezni, hanem a kérdésem a következő. Azok a bankok, amelyek az LKB vagy a nemzeti felügyeleti ö, szervek alá tartoznak, ezek a bankok ugyanúgy hozzáférhetnek-e az újra tőkésítési lehetőségekhez, az ESM-ből, vagy pedig eltérő lesz a finanszírozási lehetőség a két bank típus között? Válasz. Azt hiszem, hogy az eddigieken túlszaladt, egy-két lépéssel meghaladta azt, amiről eddig szó volt, de hadd, mondj, hadd mondjak el valamit. Az EKB-nak joga van arra, hogy bármilyen bankot felügyeljen megvannak a kritériumok, hogy melyek tartoznak a felügyelete alá. Ezek a legnagyobb bankok, hiszen, ahogy ön is tudja, az a cél, hogy közvetlen felügyelet alá vonjon az LKB annyi bankot, amennyit kezelni tud. Ez egy óriási feladat, egy óriási gyakorlat. 6000 bankot nem felügyelhet ezért most megpróbálják a bankok számát korlátozni, tehát az, az EKB által felügyelt bankok számát, ami azonban a közvetlen újratőkésítés kérdését illeti, erről beszélni kell majd, attól függően, hogy milyen konkrét esetek merülnek föl. Jelenleg semmilyen kötelezettségvállalás nincs. Jelenleg nyitva áll az ajtó, speciális, kivételes eseteket figyelembe lehet venni, még a 2014-es hatályba lépést megelőzően is. Valóban ezek speciális esetek kellene, hogy legyenek, és ezek az LKB jóváhagyására, jóváhagyását kérhetik. Okay, I... Rendben. Szerintem mi tisztázhatjuk majd a három oldalú között triológusban, ami holnap indul. Minden benne van az SSM-ben, és az LKB-nak joga van közbe lépnie, akár át is vehetnek egy-egy ilyen nehézségben levő bankot a felügyelet szempontjából. Hát köszönöm, <clears throat> miniszter úr. A, nagyot nőtt a szemünkben az elnökség során. Emlékszem, amikor először találkoztunk Ciprusban, és elfogadta ezt a szerepkört szakmai hátterét, illetően nem mint politikus, hanem mint szakmabeli, és bel politikai okoknál fogva vállalta ezt a szerepet, aztán tanulta meg, látta meg, mekkora munkával jár. Hatalmas terhelre ez, azon túl, mint amit az ember gondol, hogy pénzügyminiszterként soros elnökségi posztban mire vállalkozik. Köszönjük friss, őszinte válaszait. Sokszor a szakmai szakértelem, a szakmai háttér adja meg a megfelelő válaszokat, ahogy az ön esetében is tette. Egy kis pihenőt élvezhet majd. Köszönjük, gratulálunk a sikerekhez, különösen az SSM rendszer sikeréhez. Köszönjük, hogy eljött, boldog karácsonyt, sikeres új évet kívánok, és még azt kell elmondanom, hogy a holnap reggeli ülés a 2Q2-es teremben lesz, nem itt, reggel kilenckor indul szavazással. Köszönöm, miniszter úr! Zárom az ülést!